Jó reggelt kívánok, jó napot mindenkinek, jó napot még mindenkinek, több nyelven is. Hey, please, let's concentrate. We keep moving the seat of the... Uh... Na hát, nem volt szokásos, nem a szokásos teremben tartjuk ülésünket, ezért sokan nehezen találnak ide, de úgy tűnik, hogy előbb-utóbb ide talál mindenki. Az elkövetkezendő három órában egy meghallgatás következik. A CIA által állítólag elhurcolt és fogvatartott európai foglyok témájában. Ezt a meghallgatást azért rendeztük, mert egy saját kezdeményezésű jelentést eh, készítünk annak az adhok bizottságnak az ajánlása alapján, amelyet TDIP bizottság néven ismertünk, a rövidítés alapján, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tagállamokban mi újság, mi az új, milyen új fejlemények, friss hírek vannak. A CIA által állítólag elkövetett jogellenes tevékenységekkel kapcsolatban. Tehát ez a mai témánk, és a Lisszaboni szerződés életbelépését követően az alapjogi karta eh, jogerőre emelkedésével vannak új felelősségi köreink, ehhez tartozik ez a mai meghallgatás is. Request which was in the resolution adopted by az Európai Parlament 2007. február 14-én elfogadott állásfoglalására szeretnék ezen a ponton utalni. Rengeteg információt kaptunk különböző forrásokból, és a mai napon jogi szakjogász szakértőinket, civil szervezetek képviselőit fogjuk meghallgatni és remélhetőleg így majd tisztában látunk ez ügyben. Három részre tagolódik mai meghallgatásunk, mindegyiket egy kérdésfelelet kör követ majd. És persze, mint mindig, most is szorít minket majd az idő, előre szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy körülbelül körülbelül három percen próbálja összefoglalni mindenki az a mondandóját. Erre kérem a meghívottakat. Természetesen a képviselőtársaimnak is lehetőségük lesz kérdéseket feltenni, a vendégekhez intézni, miután meghallgattuk az adott szekcióban meghívott hozzászólókat, szakértőket akit egyébként még egyszer szeretnék itt üdvözölni a LIBE szakbizottságban. Mindenek előtt a saját kezdeményezésű jelentés szerzőjének, Ellen Flott asszonynak adnám meg a szót, aki eh, majd felvezeti azt a munka dokumentumot, amely a jelentés alapját képezi majd. Miután meghallgattuk Flott asszonyt, jönnek a meghívott vendégek. Monsieur Président, bonjour. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit! Megnyitjuk tehát a meghallgatásunkat, amelynek témája a Libi szakbizottsága, az Emberi Jogi Albizottsága közösen úgy döntött, hogy kidolgoz annak a nyomon követésével, amit a FAVA jelentés névvel alatt ismerünk. Mint önök is tudják, a FAVA jelentést az Európai Parlament 2007-ben egyéves átmeneti bizottsági munka után fogadott el a CIA programjával kapcsolatban, amelyet az európai tagállamok részvételével végzett, és itt titkos fogvatartásokról és olyan emberi jogi jogszegésekről van szó, amely alapvetően megrengette a demokratikus hitelességét az Európai Unióba, és a, amikor ezen ö, vádakat 2007-ben a sajtóban olvashattunk, akkor európai szinten a reakciók egyrészt arra utaltak, hogy mindenképpen az Európa Tanács akkor igazgatója Dick Martin és mostani emberi jogi biztos is többször is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ezért mindenképpen nekik ezért gratulálnunk kell, és 2005-ben indítottak egy olyan eljárást, amelynek aztán egy vizsgálat lett a vége, és az Európa Tanács tehát a, mindenképpen részt vett ezen kérdés tárgyalásában, és az Európai Unió részéről Condoleezza Rice-nak küldtek egy levelet, és ez volt az alapja annak, hogy az Európai Parlament az akkori válaszsal megelégedett, hiszen ennek eredményeként átmeneti bizottságot hoztak létre. Szeretném Coelho urat is most itt megemlíteni és megköszönni az ő munkáját, az akkori bizottsági elnök volt ő, és Fava úrnak és ezen ideiglenes bizottságnak az összes tagjának is megköszönöm a munkáját, hiszen nagyon sokat dolgoztak. Üdvözlöm őket itt a teremben. Ami a FAVA jelentéssel kapcsolatos végleges álláspontot, állásfoglalást illeti, itt uh, június azt kérte ezen jelentés, hogy az Európai Parlamentet felkérte, hogy saját kezdeményezésű véleményeket hozzon, és utána a parlament kövesse is ezen saját kezdeményezéseket, és akár hozzon létre egy vizsgálati bizottságot is, tudván, hogy mennyire csak részleges jellegűek voltak korábban a tagállami és európai szintű kezdeményezések és mennyire nem volt teljes az Európai Parlament által megkapott információk halmaza, és ezért döntött úgy az Európai Parlament, hogy saját kezdeményezésű véleményt készít az ügyről. A meghívottaink előadásából majd kiderül, hogy azóta nagyon sok információ került nyilvánosságra, akkoriban a FAVA jelentés még nem utalt európai titkos fogvatartási helyekre. Azóta derült ki, hogy több európai tagállamban, akár a legmagasabb szinten is elismerték mindezt, ilyenek léteztek. Ezért tehát nagyon sok tény és információ van most a kezünkben, amelyekre támaszkodhatunk azért, hogy a mi munkánkat elvégezhessük. A munkadokumentum, amely az önök rendelkezésére is áll, szintén azt javasolja, hogy megpróbáljuk az akadályokat beazonosítani, amelyek a tagállamok útjában állnak azért, hogy az igazságot kideríthessék. Ez lehet politikai jellegű akadály, lehet a politikai szándék hiánya, vagy egyéb jellegű akadály is, amely akadályozza az európai szintű vizsgálatot és ezért mindenképpen hatékony len, lehetne, hogyha ezen akadályokat beazonosítanánk azért, hogy az igazsághoz hozzájussunk. Dick Martit ö, idézném, aki azt mondta, hogy a CIA-nek az EU tagállamokkal együtt kialakított programja azzal az eredménnyel járt, hogy az egyébként ö, megsérthetetlen emberi jogokat sértette meg, és mindezt soha nem lehetett volna lehetséges, hogyha nem próbáltuk elkerülni ezt a jövőn, hogyha nem, kerül, nem próbáltuk volna kideríteni, hogy kinek van ebben politikai felelőssége. Ezért kell kritikus analízist elvégeznünk, és a mi nevünkben ezért a saját közös biztonságunkat kell megvédenünk. Ezzel azt hiszem, hogy nagyon jól le lehet írni, hogy milyen kihívások várnak ránk. Most pedig megadom a szót az elnök úrnak, aki majd az egyes előadóknak adja meg a szót. Gratulálunk, gratulálhatunk az Európai Parlamentnek, és örülünk annak, hogy itt vannak közöttünk most a legjobb szakemberek a témában olyan szakemberek, akik nap mint nap igen értékes információkat találnak, és az elnök úr majd elmondja, hogy sajnálatos módon a különböző parlamenti, igazságszolgáltatási vagy állami szervek képviselőit is meghívtuk, és azt látjuk, hogy mindegyik felkért előadó úgy válaszolt, hogy sajnos nem tud eljönni erre a meghallgatásra, és néha ezt érvelte is. A bizottsági elnök ezt ismertetni is fogja, Néha ö, meg is indokolták, hogy miért nem, tudjak el, nem tudnak eljönni, amit mi sajnálatosnak tartunk. Köszönöm, Flotrasszony. Most kezdhetjük is a munkát, de először emlékeztetnék rá, hogy mint azt önök is tudják, több előadót felkértünk azért, hogy részt vegyenek ezen a meghallgatáson parlamenti igazságszolgáltatási szervekből, de minnyáján úgy válaszoltak a Libé elnök felkérésére, hogy ma nem tudnak részt venni a meghallgatáson. Tehát a meghallgatás utolsó részén áttekintjük majd az írásos válaszokat a meghívóra, és én majd bemutatom az ő válaszaikat, és nyilatkozatait, írásos nyilatkozatait, amit a Libe bizottság kapott. Kezdjük akkor elsőként Julia Hollal, ő lesz az első előadónk, aki Európában emberi jogi és terrorista elhárítási szakértő az Amnesty International-től. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a Libe Bizottságnak, hogy összehívta ezt a mai meghallgatást, és az Amnesty International most eh, elmondhatja a véleményét az ügyről. Eh, egyébként jó, hogy összegyűltünk ma, öt évvel a 2007-es eh, TDIP bizottság jelentés után, amely az európai országok állítólagos részvételéről szólt a CIA illegális fogolyszállításaiban. Időszerű ez a mai meghallgatás, mert régóta várjuk már az európai ö, elszámolást azzal, hogy mi történt ezóta, és az EU tagállamok elszámoltathatósága továbbra is úgy néz ki, hogy kérdéses a CIA programok kapcsán. Ez az elszámoltathatóság eddig mm, nehezen működött, bár 2007 óta nagyon sok új dolog történt, és ezekről szeretnék én most beszélni. További vizsgálatokra van szükség. Kírívó dolgok történtek 2007 óta is. Szeretnék néhány szót szólni arra, arról, hogy miért árt nem csak az áldozatoknak, hanem a jogállamiságnak és az EU hitelességének is az, hogyha elhallgatjuk továbbra is ezeket a dolgokat, és hogyan biztatjuk így tulajdonképpen tudat alatt más kormányokat arra, az arab ö, tavasz kapcsán, hogyan tudunk hitelesen ö, jó tanácsokat adni az arab tavasz kapcsán egy, egy országoknak, hogyha magunk sem vagyunk tiszták. És több kormány lemondta a mai részvételt is, kíváncsi vagyok, hogy mivel indokolják ezt Lengyelország, Románia, Dánia. Nemrégiben eh, halljuk azt a panaszt, hogy, hogy azt elterjedt vélemény az, hogy a CIA eh, műveletekkel kapcsolatban nincs több mondani való. Nos, ez így nem igaz. Nagyon sok dolog derült ki 2007 óta, az utóbbi két év során is, és ezek az új információk fényt eh, vetnek arra, hogy hogyan állhat össze az a mozaik, amelynek korábban csak elemeit ismertük. Az európai részvétel a CIA programokban igenis egyre jobban látható. Az új információ kapcsán azonban, bármennyire kirívó esetek történtek, úgy tűnik, hogy az EU tagállamok továbbra sem hajlandók reagálni. Sőt, egyfajta fordított folyamat figyelhető, figyelhető meg. Minél több információt sikerült kiderítenünk, annál elzárkózóbbak a kormányok, pedig bőven lehet példákat sorolni arra, hogy mi történt. A következő példákat szeretném elmondani. 2009-ben a litván hatóságok elismerték, hogy két CIA fogolytábort is befogadtak. A CPT, az Európai Kínzás Ellenes Bizottság meg is látogatta ezeket a helyeket, és ezután arra kérte a litván kormányt, hogy teljes körön vizsgálja ki az eseteket. A vizsgálat elkezdődött 2010. januárjában, de egy évvel később hirtelen megszakadt, annak ellenére, hogy az Amnesty International és mások is követelték annak folytatását, és a források nyilvánosságra hozását, a részletek megismertetését, sőt maga, maga az Amnesty International is adott ilyen adatokat az ügyésznek. 2011. szeptemberében az Amnesty International és a Reprieve új repülési adatokat jutottak a litván főügyészhez el, amely Abu Zubadai fogvatartásával kapcsolatosak voltak, és ezekkel a illegális helyekkel. Noha felkértük az litván hatóságokat, hogy sürgősen indítsa újra a vizsgálatot, ezt a hatóságok megtagadták, és azt állították, hogy a új információ nem elegendő ahhoz, hogy ezt újraindítsák. A litván titkos börtönök felfedezése nagyon sok egyéb adat előtt nyitotta meg a kaput a CIA fogvatartási programjaival kapcsolatban. Sok egyéb adat került nyilvánosságra, olyan információk, amelyekről korábban azt hittük, hogy nem is relevánsak, most azonban rájöttünk, hogy nagyon is azok. Például néhány dolog néhány adat kapcsán történtek intézkedések, de alapvetően nem. Például a finn hatóságok számára rámutattunk arra, hogy hiteles kapcsolat mutatható ki a finn és litván hatóságok között adat át, adatcsere történt, és a finn kormány erre ki is adott egy pár adatot, de továbbra is kérdéses számunkra, hogy ezt már 2006-ban miért nem adták ki a TDP bizottság vizsgálata során és ráadásul a finn kormány megtagadta azt, hogy az új adatok kapcsán ugyancsak további vizsgálatot indítson, és az igazságot feltárja. Miközben köszönjük ezeket az új adatokat, úgy gondoljuk, hogy ezek még sem mennyiségben, sem minőségben nem felelnek meg annak a követelménynek, hogy a valóságot feltárjuk teljesen. Litvánia és Dánia között is kimutatható kapcsolat volt, egy 2009-es parlamenti vizsgálat kimutatta, hogy Litvánia két CIA börtön tartott fenn. Az N787VH farokjelzésű repülőgép útvonala Bukarest, Románia, Palanga, Litvánia, Kopenhága volt 2005. február 18-án. Ennek ellenére a Dán jelenleg is zajló vizsgálat, amelyet 2011. novemberében kezdett Dánia, Továbbra is csak Grönlanddal foglalkozik, és csak a 2008 előtti adatokkal Grönland vonatkozásában is, és hiába ösztönözzük a Dán kormányt arra, hogy terjeszek ki a vizsgálatot a Dán területre is, és későbbi időpontokra is, és adjon jó példát, mint elnökség arról, hogy hogyan lehet feltárni a teljes világságot, a Dán, valóságot a Dán hatóságok továbbra sem felelnek meg ennek. 2007 és 2012 közötti eseményekről semmit nem hajlandó kiszolgáltatni. És eh, érdemes itt elmondani azt is, hogy eh, múlt hónapban kiderült az is, hogy a norvég hatóságok is érdekeltek voltak, ők is kiadtak végül, de csak kevés adatot arról, hogy Bergen és Oszló repülőterei között CIA járatok közlekedtek, amelyek Litvániával is kapcsolatban voltak. Norvég hatóságok azonban azt mondják, hogy mivel az amerikai hatóságok megnyugtatták őket, hogy ezek teljesen legális repülések voltak, ezért nincs okuk arra, hogy további intézkedéseket, vizsgálatot indítsanak. Hogy ilyen könnyen elfogadják az amerikai garanciákat a norvég hatóságok, ez is meglehetősen kérdéses, különösen a növekvő mennyiségű bizonyíték tükrében, amely azt mutatja, hogy a Bush kormány nagyon is működött Norvégiában is. Nem értjük ezt a logikát. A skandináv kapcsolat a CIA fogolyszállítósokkal és titkos fogvatartásokkal kapcsolatban, tehát továbbra is nagyon ö, kevéssé megvakart, megkutatott téma, és korán sem mondhatjuk rá, hogy elavult és érdektelen ügy lenne. Noha a román hatóságok továbbra is fenntartják, hogy ők semmiféle CIA műveletben nem vettek részt, Újabb friss információk azt mutatják, hogy ez nem így van. 2011. decemberében a német sajtó kiszivárogtatott egy információt, amely szerint Bukarest külvárosában volt egy titkos fog, fogoly, fogvatartó hely, amelynek a kódneve Bright Light volt, és a CIA is elismerte, hogy ez a CIA tulajdonában volt, használták, ö, jártak ott legalábbis. Ez az új jelentés más információkkal közösen azonban mutat rá, hogy Románia legalább egy titkos börtönt működtetett. Minden bizonyíték ellenére, amely erről kiderült, és 2009 óta kiszivárgott, Románia továbbra is tagadja, hogy bármilyen közelet volna az ügyhöz, a litván hatóságokkal nem működött együtt, és úját sem mozdítja, hogy elkezdődjön valamilyen vizsgálat. Számukra ez felfoghatatlan, és nem értjük, hogy a román hatóságok miért merik még továbbra is azt mondani, hogy minden ilyen feltételezés teljesen alaptalan. Lengyelországban is volt illegális fogvatartás. Három évvel ezelőtt kezdődött egy vizsgálat, és nagyon nehézkesen haladt előre, úgyhogy korábban fogvatartott emberek végül is kénytelenek voltak közvetlenül az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulni, átugorva a vizsgálat eredményének megvárását. A lengyel sajtó egyébként beszámolt arról, hogy egy korábbi titkosszolgálati vezetőt Lengyelországban bűncselekménnyel megvádoltak, a CIA műveletekben való részvétellel kapcsolatban. És ugyanakkor erről, erről a perről nem ö, szolgáltatnak ki semmiféle részletet. Kérjük a lengyel hatóságokat, hogyha van ilyen eljárás, akkor az ezzel kapcsolatos adatokat szolgáltassák ki. Kíváncsiak vagyunk egyébként az ítéletre is majd, ö, sőt azt hiszem, hogy van, aki erről többet tud most nézzük meg, hogy mi a helyzet az Egyesült Királysággal. 2010. júliusában az Egyesült Királyság először egy érdeminek tűnő vizsgálatot indított a tengeren túli foglyok fogvatartásával, kiadásával kapcsolatban. Mivel azonban ennek a vizsgálatnak a, a terjedelme nagyon szűk volt, végül is úgy gondoltuk más civil szervezetekkel közösen, hogy az Amnesty International nem vesz részt ebben a vizsgálatban, mert nem tartjuk azt érdeminek. A Human Rights Watch Tripoliban olyan dokumentumokat fedezett föl, amelyek arra utalnak, hogy az Egyesült Királyság kormánya igenis összejátszott a CIA-val, legalább két férfi és családjainak Líbiába szállítása kapcsán 2004-ben, és ezeket el is kezdték bűnügyileg kivizsgálni, de közben a háttérbe szorult az általános vizsgálat, és a két líbiai személy helyzetének kivizsgálása jó és fontos, de az Egyesült Királyság részvételének valamennyi aspektusának feltárása épp ilyen fontos lenne a CIA műveletekben. Több más kormány sem felelt meg a, azoknak a követelményeknek, hogy a saját maguk által vállalt emberi jogi ö, szerződések teljesítését hogyan ö, végezték 2007-ben. Németország, Olaszország, Írország, Portugália, Spanyolország, Svédország érintettek különösen. Tehát fenntarthatatlan szerintünk ez a jelenlegi helyzet. Amint önök is tudják, az Egyesült Államok sem hajlandó további vizsgálatot indítani. Az Obama kormány továbbra is államtitokra hivatkozva ezt blokkolja. Ugyanakkor egy kevésbé ismert ö, ö, szövetségi szinten tárgyalt eset, a Richmond Aviation Sports Flight perben kiderült, hogy a CIA hogyan bérelt ki magánrepülőgépeket abból a célból, hogy illegálisan foglyokat szállítson Európában. A Richmore vizsgálata, a Richmore per okafogyottá teszi azt az állítást, hogy itt államtitokról lenne szó, hiszen számlák tömegével lehet bizonyítani, hogy a CIA magáncégeket mm, és a repülőiket bérelt ki ebből a célból. Tehát rendszeres volt az ilyen eljárás. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy titkos, államtitkot sértő ügyről lenne szó mivel a jogállamiságot, az emberi jogokat valamennyien magunkénak ismerjük el, ezért kötelesek vagyunk a kormányok és egyes személyek ellen eljárni, hogyha ezeknek a sérülését látjuk. Az EU terrorizmus ellenes koordinátora Gilles de Kerkhoff, illetve az ENSZ külön megbízottja, aki a terrorizmus ellenes küzdelemért felelős, valamint Ben Emerson és Willy Szobnál Denmar, Dania külügyminisztere a European Voice-ban 2012. március 19-én megnyilvánulnak, és azt mondják az ENSZ terrorizmus ellenes stratégiájáról, hogy az emberi jogok védelme és a terrorizmus elleni harc nem egymással kibékíthetetlen célok. Egymást ki kell, hogy egészítsék. Ha e, és ezzel egyetértünk, hogy ennek így kéne lennie, ennek hitelt akarnak szerezni, akkor most itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség lépjen is a két dolog közelítése érdekében az EU tagállamoknak. Itt a lehetőségük a LIBA, LIBE vizsgálat újraindításakor, hogy ne ellenében működjenek saját maguk által vállalt értékeiknek, hanem végre pontot tegyenek ezen vérlázító jogsértések sorának a végére. A titkos fogvatartások, fogolyszállítások, kínzások, ezek mind megsértik a nemzetközi jogot, és meglehetősen kiábrándító, hogy Európa mégsem lép. Ugyanebben a European Voice cikkben az EU és ENSZ hatóságok szakemberei felajánlják segítségüket a terrorizmus elleni küzdelemben, ugyanakkor maguknak is el kell, hogy ismerniük, hogy amíg Európa maga is bűnös, és nem képes végére járni a saját bűneinek, addig nem tudunk hitelesen más országoknak tanácsot adni, hogyan feleljenek meg a nemzetközi kötelezettségeiknek. Végül pedig el kell, hogy fogadjuk azt, hogy Európa, ha azt a szerepet akar játszani, hogy ő az emberi jogok zászlóvivője a világban, akkor itt az ideje annak, hogy teljes körön feltárja a CIA műveletekben való részvételét. Ahogy elmondtam már, a European Voice 6 szerzői azt mondják, hogy ha az arab tavasz országai kívánják, akkor az EU és az EN szívesen nyújt nekik támogatást igazságügyi ágazatú kiépítésében, a nemzetközi normákkal összhangban, az emberi jogi és jogállamisági normákkal való összhangban. Na de hogyan leszünk erre képesek, hogyan adhatunk tanácsot, hogyha a saját házunk táját sem sikerült még kisepernünk. Az emberi jogok megsértése a terrorizmus elleni harc álcája neve, nevében továbbra is zajlik. Az Amnesty International azért felszólítja az európai tagállamokat, hogy teljes körülön működjenek össze a libe vizsgálattal, minden információt szolgáltassanak ki, és folytassanak maguk is a 2007-es állásfoglalás jegyében teljes körű vizsgálatot saját részvételükről a CIA programjaiban. Felszólítjuk az EU kormányokat arra, hogy mindezt azért tegyék meg, azért is tegyék meg, hogy ne történjen jogsértés az áldozatok tekintetében, és vállaljanak garanciát arra, hogy a jövőben minden állami szervük, ideértve a titkosszolgálatokat is abba hagyja, megszünteti az ilyen típusú jogsértéseket. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Mrs. Hall, let's hear. Thank you. Köszönjük, Holasszony. Thank you for the presentation and for your insights. Köszönjük ezt az érdekfeszítő hozzászólást. Most pedig következik Crafton Black, a, aki a Reprieve nevű szervezet képviseletében van itt, és ezt az ügyet vizsgálja. Black úr parancsoljon, ezt követően pedig mindenki hozzászólhat a képviselőtársaim közül is. Köszönöm, köszönöm, Julia. Valóban ékes szóval foglaltad össze ezt a témát. Én is szeretnék hozzáfűzni egy-két szót ahhoz, hogy az elmúlt egy-két évben milyen új információkra derült fény. 2007 óta egyre több információ áll rendelkezésre a járatokkal, repülőjáratokkal kapcsolatban új repülőket, járatokat azonosítottunk, újra tudtuk gondolni azt, hogy a korábban beazonosított gépek, járatok mennyire voltak fontosak. Ebben több résztvevő itt is ülő szervezet képviselője fontos szerepet játszott, az Amnesty International például. Nemzeti szintű vizsgálatok is folytak, voltak, ahol együttműködőbbek voltak, mint máshol. A Reprieve nevében annyit mondhatok, hogy azok a kormányzatok, amelyek segítettek Dánia és Litvánia például bennünket ebben a folyamatban, Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az nem elég, hogy azt mondják meg, hogy honnan szállt fel a gép, hol tankolt újra szállt le és hol szállt le végül. Ez ugyanis az egész hálózatra vonatkozó információt nem adja ki. A mi elemzéseink azt mondják, hogy a CIA tevékenységgel kapcsolatos járatok több helyen megálltak azért, hogy újra tankoljanak, vagy hogy a pihenőkkel próbálják takargatni, hogy pontosan milyen messzire, illetve hova repülnek. Kérdés, hogy honnan szerezhetjük be ezeket az adatokat? A külön-külön az országoktól, vagy egy helyről, a Eurocontroltól. A Reprieve másokkal együtt megpróbálta ezeket az adatokat összesíteni, egyre használhatóbbá válik ez az adathalmaz, vannak azonban még hiányosságok, fekete foltok, elsősorban azért, mert jó néhány európai ország nem hajlandó kéréseinkre válaszolni, információt szolgáltatni. Tavaly azt láttuk, hogy a 28 európai országból 14 nem válaszolt a megkeresésünkre. Van tehát még bőven tennivaló ezen a téren. Jelenleg arra koncentrálunk, hogy az európai cégek hogyan vettek részt, a európai, illetve amerikai cégek hogyan vettek részt ebben a folyamatban. az amerikai Richmore Civil Aviation per volt eh, egy, egy sorsforduló ebben a folyamatban. Ugyanis ebből kiderült, hogy ezek a cégek, sokszor multinacionális cégek, és intézményi befektetők, bankok, nyugdíjalapok tulajdonában állók, vagy majd magán kézben lévő cégek jelentősen részt vettek a CIA tevékenységének logisztikai részében gépeket kellett ugyanis találni, ezekre személyzet kellett, ezeket üzemeltetni kellett, ki kellett fizetni a vonatkozó díjakat, repülési terveket kellett készíteni, a földi személyzetet is ki kellett fizetni, és így tovább, és így tovább. Számlák és egyéb dokumentumok állnak rendelkezésre, amely jó néhány esetben azt mutatja, hogy mindig ugyanaz volt a megrendelő, az amerikai kormány telefonbeszélgetésekből is lesz szűrhető, hogy hogyan történtek ez, mi volt a modus operandi, ha úgy tetszik. A dokumentáció alapján megkérdőjelezhetetlen, hogy egy egységes amerikai kormány által megrendelt eh, hálózat eh, volt ez, bár nem európai cégek voltak a megrendelők, de az európai kormányok és cégek kapták ezt a pénzt, hiszen adók formájában, különböző díjak formájában a kormányok is pénzhez jutottak. A Dán kormány például a transatlanti járatokból pénzhez jut, így a titkos börtönök között szállított foglyok után is pénzhez jutott a Dán kormány. Lássuk be, hiszen a járatok díját beszette. Ezen tranzakciókat egy össze tudjuk kötni konkrét foglyok szállításával, de nem minden esetben. Lehet, hogy tolmácsokat, elemzőket, biztonságiakat, nyomozókat, kihallgatókat szállítottak, nem tudjuk mindig megmondani. Azt hiszem, hogy ezen járatokat is az egész hálózat, járat, hálózat részévé, részének kell tekinteni. Litvániában és Romániában azonosítottunk két olyan helyszínt, ahol minden bizonyal kiagatások folytak. CIA, volt CIA alkalmazottak, segítettek nekünk ebben. Egy az Elitelel színevű furcsa Panamában és Washingtonban bejegyzett cég, Schwaldeswilderskas nevében eljáró cég rendelte ezt meg. 2003-ban jegyezték be az Elite nevű céget, 2004-ben uh, úr vette meg ezt a helyszínt a helyektől, a közelben lakók ráláttak erre, és arról számoltak be, hogy amerikaiak vezették az építkezést, egy nagy fém raktárépületet építettek, sötített üvegű autók jártak itt rendszeresen, biztonsági őrök őrizték. 2007. januárjában a litván titkosszolgálatnak el nem adták. Ezen országok között eh, dokumentálható járatok eh, voltak, amelyek kötetek ehhez, ehhez a CIA tevékenységhez. Svéd vagy finországi célállomást adtak meg gyakran, de közben eh, Romániából, Marokkóból és más országból tulajdonképpen Litvániába repültek, tovább Portugáliába, papíron legalábbis, de aztán kiderült, hogy Egyiptomról volt szó. Nem ellenőrizték ezeket a gépeket, a, sem a vámosok, sem a határőrök nem ellenőrizték őket, nem a e, megfelelő eljárást követték, az amerikai e, titkos szolgálatra mutatnak mindezek a jelek. Ugyanazok a cégek rendelték meg ezeket a járatokat, akik Romániában is jártak. Más leszállásokhoz, járatokhoz is köthető mindez. a különböző dokumentumok kötik ezeket a járatokat a megrendelő cégekhez és az amerikai kormányhoz. Ugyanakkor, amikor Romániában leszálltak ezek a járatok, az amerikai titkos szolgálat a tavalynak elmondta az Associated Pressnek, egy kormányzati eh, épületben, Bukarestben eh, tartottak fogva foglyokat. Jó néhány országban folytak vizsgálatok ezzel a CIA tevékenységgel kapcsolatban. Fontos bizonyítékokat is eh, gyűjtöttek, azon, azonban ezeket nem megfelelően értelmezték igen sokszor nem akarnak a dolgok végére járni legtöbbször, és nem akarják lemolni a logikus következtetéseket. A, a szavak mögé bújnak, a szemantika mögé bújnak a tagállamok. A Litván Vizsgálóbizottság vezetője azt mondta a sajtónak, amikor megkérdezték tőle, hogy a fogoly lét, fog, a foglyoktól milyen következtetésre jutottak, ez megfogalmazás kérdése. Visszakérdeztek, voltak fogvatartottak vagy sem. A litván képviselő azt mondta, én nem tartottam fogva senkit, hogyan tudhatnám biztosan, válaszolt. Nem akarok pontosan csak eh, rámutatni, hiszen több országban nem akarom Litvániát pelengére állítani, hiszen más országban sem jobb a helyzet semmi sem biztos erre hivatkoznak, azonban ez a megközelítés nem segít, így eh, logikus következtetéseket nem tudunk levonni. Mondjuk, hogy nem voltak Európában ilyen elhurcolások, nem voltak titkos eh, börtönök és fogva tartottak. Eh, próbáljunk bármiféle következtetés levonni, hogy nos, lássuk be, hogy ez nem megy. Például a litván ügyészség nem talált semmi bizonyítékot arra, hogy Litvániában titokban bárkit is fogvatartottak volna. Ugyanakkor hogyan magyarázzák azt, hogy megépítették ezt az említett börtönszerű építményt, lehet, hogy nem börtön volt, hanem csak értékeket próbáltak itt tárolni. Akkor mik voltak ezek az értékek? Miért kellett Vilniuszon mellett egy kis faluban egy külön erre a célra épített és amerikaiak által őrzött épületben. Miért pont itt kellett, és mi volt az az érték, amit itt kellett eh, tárolni? Mi a logikus magyarázat erre, és miért kellett eh, ezt ilyen különleges módszerrel repülőgéppel ide szállítani? jó néhány európai országban vizsgálták, hogy a CIA-val mennyire működtek együtt, de egyértelmű bizonyítékot nem találtak arra, hogy a járatokon voltak foglyok. Az, az amerikai globális összeesküvéséről beszélhetünk, az amerikai állam eh, kormányzat, CIA és cégek részvételével zajlott mindez, ahogy azt említettem nem csak foglyokról, őrökről, tolmácsokról, kihallgató személyzetről is szó van, akik mind mindezen járatokkal repültek. Ezek alkotják Írország, Egyesült Királyság, Portugália, Izland. Különösen fontos stratégiai szerepet játszottak ebben a hálózatban, anélkül, hogy ott lettek volna ilyen titkos börtönök. Más országokban ritkábban jártak a CIA ügynökök, lehet, hogy csak leszálltott egy árat, de nem lehet ennyire szűken értelmezni egy ország szerepét. Zárásképpen elmondhatom, hogy az elmúlt pár évben napvilágra került információ alapján tovább léphetünk. Azonban először be kell ismerni, hogy ez egy hálózat volt, nem szűken, hanem inkább szélesebb értelemben kell értelmezni az európai országok részvételét. Azt is vizsgálniuk kell önöknek, hogy a nemzeti szereplők milyen szerepet játszottak, illetve hogy a tagadás mennyire hihető, mennyire életszerű, mindaz a magyarázat, amiről beszélnek, ez összeillik-e a bizonyítékokkal. Lengyelország, Litvánia és Románia eh, nem ad életszerű magyarázatot. Nos, furcsa az, hogy az újságíróktól kapunk információkat, például Lengyelország esetében, és nem az ügyészségtől. Ez egyszerűen elképesztő. Nem logikus és nem célra vezető, hogyha az allegation szót továbbra is használjuk, azaz az állítólagos e, jelzőt, e, általában bizonytalanságra ok. Nincsen, ezek nem állítások, ezek bizonyítható tények az esetek többségében. Zárásképpen ezért csak annyit mondhatok, hogy holnap március 28-án van a tizedik évfordulója annak, hogy Alabusza védett e, fogva fogságba került, Eh, és hát ez az egész program egyik eh, fontos eseménye volt. Ezen egyéneket, személyeket ne felejtsük el, az ő kínzásukról eh, beszélünk, reméljük, hogy az Európai Parlament is szem előtt tartja you. Thank you, Mr. Black. Now we're... Köszönöm, Black úr. Most akkor megadom a szót önöknek, és emlékeztetnék rá, hogy három előadást még meghallgathassunk, és időben tudjunk délben szavazni. Szeretném, hogyha a kérdéseket maximum három percben tennék fel, azért, hogy utána az előadóink, a meghívott előadóink is lehetőséget kapjanak arra, hogy erre megfelelően választ tudjanak adni. Anna Gomeznek adom meg először a szót. Revenir, elle va revenir. Oké. Nincs itt, ő majd visszajön. Intveld asszony. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok biztos abban, hogy ez kérdés. Már olyan régóta beszélünk erről a témáról az Európai Parlamentben, és egyetértek mindkét előadó által, különösen uh, Julia Hall által elmondott frusztrációval tényleg nem tudjuk, hogy mit többet lehet még tenni. Nem hiszem, hogy nekünk kapacitásunk vagy mandátumunk van arra, hogy egyfajta rendőri nyomozást kövessünk. Ez nem a mi munkánk. És mégis olyan nagyon sok tény kerül elő, ez olyan, mint egy ezer ö, darabos kirakó, amiből még tíz kis darabka hiányzik. A tagállamok pedig még továbbra is tagadják nem is tagadják ezt, hanem egyszerűen csak csendben maradnak, és nem reagálnak ez, ezekre az állítólagos feltételezésekre. Ez egyszerűen szégyen, és úgy tűnik, hogy a közvéleménytől nincsen megfelelő nyomás arra, hogy ezen változtassanak, mert az európaiak nem akarják magukat úgy látni, ahogy az ezen tényekből kiderül, ami más, mint amit kialakítottak saját magukról korábban. Egyszerűen nem akarjuk tudni, hogy mi is részint felelősek vagyunk azért, ami történt. Egy, szeretnék, egy dolgot szeretnék megkérdezni. Mindig egyes országokról beszélünk, Lengyelország, Litvánia, Románia, akik ez lehet, hogy szintén a probléma része, mert én továbbra is azt mondom, hogy kollektív felelősségünk van. Kollektív, hiszen akkoriban a miniszterek erről beszéltek. Lehet, hogy az én országomban nem volt semmilyen titkos börtön, de hogyha az én országom tudott erről a programról, akkor ők is részint felelősek ebben, és azt gondolom, hogy minden országot, minden országra ki kell térni a jelentésben. Egy további kérdés, amit javasolnák, javasolnék most az internet időszakában. A Wikileaks-re is emlékeztethetünk. Ha a kormányoknak nem tetszik a Wikileaks, akkor lehet, hogy saját maguknak kellene átláthatóban eljárniuk, és maguknak kellene a polgároknak elmagyarázni ezeket, nem pedig megvárni, hogy mikor jön a, le- a következő Wikileaks, amire nekik nincsen ráhatásuk. Tehát, hogyha ők továbbra is fenntartják, hogy minden ilyen uh, állítólagos feltételezés csak állítólagos, akkor miért akarnak ők erről vizsgálatot? Hogyha ők teljesen biztosak vannak abban, hogy semmi sem történt, akkor nem kell vizsgálat sem, mert akkor, bocsánat, pont, hogy szükség van a vizsgálatra, hiszen ezáltal tudják kimutatni, hogy semmilyen ö, szerepük nem volt ebben. Egy további kérdés, hogyha nap mint nap Európa és az Egyesült Államok is azt kérik uh, Szíriában, hogy lépjen le az elnök, mi ezt ugyanezt megtettük már Mubarakkal kapcsolatban is, és csak egy pár évvel ezelőtt ugyanezen országban úgymond uh, magasabb szintű uh, kihallgatásokat folytattunk, pontosabban kínzást, folytattunk, akkor hogy lehet megfeledkezni arról, hogy a mi szerepünk mi volt ebben, és hogyan kérhetjük ezen vezetőktől, hogy ők mondjanak le. A European Voice interjúját nem olvastam Kerkove úrral és másokkal, de azért én ezt nagyon meglepőnek tartom, hogy ő a terrorizmus ellenes koordinátor, ő az, aki mozgathatja a dolgokat, hogyha tényleg komolyan gondolja a terrorizmus ellenes politikákat, amelyeket össze kell egyeztetni az emberi joggal és a jogállammal, hát de Kerkov úr, ön az, aki erre képes. Önnek megvan erre a lehetősége. Akkor miért nem várja el a tagállamoktól azt, hogy részletes vizsgálatot végezzenek? Ön az, aki ezt megteheti. Sintfeld, let's, let's hear some questions and then we'll be having... Nézzünk meg még további kérdéseket, aztán majd meglátjuk. Morvai Uh, Thank you very much. Um, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Végre felébredünk, és megszűnik az a tudat bennünk, hogy ez csak egy rossz álom. Mi itt a parlamentben ugye meghívjuk folyamatosan a civil szervezeteket, a kiváló szakembereket, az amerikai kormány ról beszélünk, tudjuk, hogy súlyos bűncselekményeket követett el, súlyosan megsértette az emberi jogokat, kényszerítő intézkedéseket, az emberül kínzást is alkalmazott, és illegális fogvatartást alkalmazott, ráadásul európai területen, az Európai Unió területén. Ezek után három kérdésem lenne. Én tagja vagyok az USA delegációnak is. But there are bilateral delegations of interparliamentary delegations. Kétoldalú tárgyalásokat folytatunk az USA-val. Folyamatosan az Európai Parlament képviselők rendszeresen mennek az USA-ba, ők is jönnek hozzánk. Nem tudom, hogy tudnak erről a tevékenységről. És és ennek tagja vagyok ennek a delegációnak, és egyetlen egyszer fel nem merült ez a téma a bilaterális találkozók során. Amikor legutóbb az USA-ba mentünk, tényszerűen tudom állítani, hogy ez nem történt meg, de akkor mi a fenét szolgálnak ezek a vegyes delegációk, milyen cél szolgálnak, mikor kezdjük ezt a kérdést fölvetni? A factual list. Második kérdésem az lenne, hogy mikor kapunk egy, egy tényszerű listát arról, hogy mi az, ami bizonyítottan történt, mely kormányok vettek részt ilyen tevékenységekben, milyen vizsgálatokat végeztek, melyek a gyanúsított helyek vagy szervezetek, akár Romániában vagy Dániában, hogy részt vettek ebben. Tehát egy tényszerű összefoglalását, listáját szeretném látni a tényeknek, illetve a gyanított dolgoknak, és Intfeld asszony után pedig azt kell, hogy mondjam, hogy mi választott politikusként magunk is felelősek vagyunk, hogy tájékoztassuk választóinkat ezekről a dolgokról. Tény, hogy Magyarországon például nagyon kevesen tudnak egyáltalán arról, hogy ilyesmi történt, ilyen súlyos jogsértések történtek, és hihetetlen, hogy az USA még mindig eljátszhatja a világban az emberi jogok védelmezőjének álságos szerepét, az Európai Unióhoz hasonlóan, és az USA kritizálja például az én hazámat is olyan apró dolgokért, mint az adatvédelmi hivatal vagy ombudsman kompetenciái, vagy hogy nőttek-e, vagy csökkentek-e. Nem furcsa, nem bizarr dolog ez, hölgyeim és uraim? Köszönöm szépen. Now Mrs. Gomez. Gomez asszony, adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megszervezte ezt a mai meghallgatást és eh, kiváló előadókat hívott meg kiváló előadásokkal körünkbe, akik segítik a munkánkat. Szeretnék eh, röviden reflektálni Morvai asszony felszólalására. Eh, lehet, hogy ő nem volt ott, de nem igaz, amit mond. Felvetettük ezt a kérdést, amikor az USA-ban voltunk. En a alkalommal már az EU-USA vegyes bizottság ülésein, és ezáltal megteremtődött a lehetősége annak is, hogy az EU nyomására már a Bush kormány és az Obama kormány is legalább egyes fogvatartottak tekintetében adatokat szolgáltatott. Tehát ilyen volt és történt. El szeretném mondani továbbá, hogy miközben ugye én is tagja voltam a FEVA bizottságnak, tény, hogy van mit még tennünk. A FEVA bizottság munkájának a tükrében és saját hazán Portugália szempontjából ugye ott is ellátogattunk Portugáliába, egy egész napig eh, kérdezgettük a helyeket arról listákat kértünk arról, hogy Guantanamo és Portugália között voltak-e járatok. Tagadták, de tudjuk azóta, hogy voltak. És én ezt beleírtam a jelentésembe is, azóta sem történt semmi. Tehát egymás mellett elbeszélünk, mi állítjuk, hogy ilyen volt, ők állítják, hogy nem volt, és ebben maradt a helyzet. Nyilvánvalóan összejátszottak a hatóságok az USA-val. Most vagy teljesen inkompetensek az európai hatóságok, és hülyét csinál, hagytak magukból hülyét csinálni az amerikai CIA által, vagy pedig hazug banda az egész, és szerintem a második az igazabb. És beszéltem én a portugáliai vizsgálóbizottság ö, tagjaival is. Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy még az én pártomban is voltak összejátszók, és a bírósági eljárás kapcsán, amikor újságírókkal beszéltünk erről, benyújtottuk hivatalosan panaszunkat, akkor két évig elnyújtva történt egy lassú, gyenge vizsgálat, néhány apróságot ez kiderített, és ennek is egyszer aztán vége szakadt hirtelen, és egy csomó-csomó izgalmas kérdéssel egyáltalán nem foglalkozott. És 13 kötetnyi adatot láttam magam a saját szememmel, amit ők figyelembe se vettek. Tehát kétségtelen számomra, hogy ez tisztán politikai okokból történik, ez az elhallgatás, semmi más oka nincs és a portugál repülőtereken a biztonsági helyzet egyébként nagyon rossz, mert kiderült, hogy ezek a, ha ezekkel a magánrepülőkkel megtörténhetett, hogy rekord nélkül azokat leszálltak, felszálltak, akkor ez bármilyen repülővel megtörténhet, és Beszéltem az egyik legnagyobb repülőterünk vám fő tisztviselőjével, hogy akkor ők mit csinálnak, és megtudtam, hogy gyakorlatilag ezeket a repülőgépeket átfestik egyik napról a másikra, és más felségjelzéssel repülnek tovább. És a főügyész vizsgálata is kimutatta, hogy ezek a magán repülő gépek. Were the findings uh, of, uh, Nagyon sok jeget szállítottak, és furcsának találtuk azt, hogy, hogy a Kanári szigeteken jeget szállítanak. Valószínűleg ez az orvosi alkalmazásokkal volt összefüggésben. Tehát nagyon sok helyen kiderültek már disznóságok, hogy katonai főnökök engedélyezték, hogy ellenőrzés nyilvántartás nélkül repülőgépek repüljenek, és nyilvánvalóan foglyokat, sebesülteket szállítsanak. És nem csak magángépekről volt szó, hanem katonai repülőgépekről is, tehát nem csak amerikai katonai repülőgépekről hanem szaud-arábiai, kuvaiti bejegyzésű és angol, francia, belga és görög katonai repülőgépek is részt vettek ebben az operációban, hajók is, és konkrét panaszt tettem, megadtam annak a személynek a nevét Portugáliában, aki, aki megváltoztatta konkrétan a hajózási szabályokat annak érdekében, hogy ebből a célból ne kelljen bizonyos hajókat nyilvántartani. Minden adat tehát megvan, de továbbra is teljes a tagadás, nem történt semmi, nem indítottak vizsgálatot. Tehát meggyőződésem, ja és még egy dolog, ugye portugáliai amerikai repülőtérrel kapcsolatban voltak foglyok, akiket titkos csatornákon szállítottak repülőgépet váltva, amerikai katonai gépekre áttették őket civil repülőgépekre, épületek is nyilvánvalóan ezt a célt szolgálták, még hogy ha csak 20 percig vagy 20 napig is, de portugál napilapokban megjelentek fényképek konkrétan ezekről az épületekről, és mégis továbbra sem történik semmi, tehát nem tudom, hogy mit lehet még tenni. Tehát saját szememmel láttam, én nagyon-nagyon azon voltam, hogy ezek a dolgok kiderüljenek, keményen dolgoztam ezért. Eljutottam a tényekig az emberekig, számomra tény, hogy mi történt, és most már ezek után teljesen alássuk a saját hitelességünket, hogyha ezeket a nyilvánvaló tényeket tagadjuk, és nem csoda, hogy akkor a szervezetek erre hivatkozva operál. Lockbiller. Lockbiller, please. Köszönöm szépen, németül fogok felszólalni. Az Emberi Jogi Albizottság tagja vagyok, és nagyon köszönöm a Libe Bizottságnak, hogy megszervezte ezt a mai meghallgatást, és a következő hónapok során lesz egy újabb vizsgálat. Nagyon remélem, hogy legalább az sikerül majd nekünk, hogy a nyilvánosság számára feltárjunk adatokat. Több kérdésem is lenne. Először Hol asszonyhoz. Azt mondta Hol asszony, hogy az EU-nak el kéne számolnia az emberi jogi ö, múltjával. De konkrétan milyen választ kapott az EU szervezetektől erre a felszólítására az Amnesty International? Ö, kíváncsi lennék ezekre azt is elmondta, hogy a tagállamoknak teljes körű kéne támogatniuk a LIBE új vizsgálatát, és független saját vizsgálatokat is el kéne végezniük. Az lenne a kérdésem, hogy erre a felszólításra az EU intézményei önnek mit válaszoltak, hogy fognak-e segíteni? Black úrnak tenném fel a következő kérdést. Az új információk alapján ö, itt lenne az ideje azt mondja, hogy ne egyenként, hanem összképszerűen vizsgáljuk meg a helyzetet. Mennyire mondható, hogy az egyes országok között ebbe a bűnszövetkezetbe konkrétan magasrangú politikai vezetők is belekeveredtek, hiszen ilyen típusú logisztikát csak magas szintről elrendelve lehet rendelkezésre bocsátani. Nem hallottuk azoknak a nevét, akik ezeket az engedélyeket kiadták. Aus meinem Land, das sind jetzt aber keine Hazámban, és ez persze nem újdonság, Németországban kiderült a vizsgáló bizottság, parlamenti vizsgáló bizottság munkája kapcsán, hogy a koordinátor nálunk a kancler Ária hivatal főtisztviselője volt, aki a titkos szolgálatokért felelős volt, és konkrétan tudjuk a nevét, hogy ki adta ki az engedélyeket. Intfeld asszony azt mondja, hogy nincsen érdeklődés úgy tűnik az európai közvéleményben a kérdés iránt. Ha visszapörgetjük a történelmet, Németországban, amikor felelt ez a parlamenti vizsgálóbizottság, akkor a nemzeti médiumaink erről beszámoltak, de persze a politikai elit erre nem reagált. Persze amennyiben a legfelsőbb hatalom megakadályozza ezeket a vizsgálatokat, vagy hátráltatja azokat, addig valóban nem terjedhet el az információ a legszélesebb körben és mindkettőjükhöz szeretnék még egy kérdést föltenni. Van-e konkrét ajánlásuk a politikával szemben arra vonatkozóan, hogy milyen jobb eszközöket kéne esetleg kifejlesztenünk, amelyekkel a titkos szolgálatokat jobban tudnánk ellenőrizni, akik mindig az államtitokra, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva a szürke zavarosban halásznak, és az emberi jogokat folyamatosan esetleg lábbal tiporják. Mr. Migalski. Vigaszki úr. Uh, Köszönöm. Lengyel vagyok ugyan, de hangul fogok hozzászólni. Klasszycznym, z klasycznym konfliktem. Úgy tűnik, hogy éppen fordítva gondolták képviselő úr, tehát mégis lengyelül beszél. Beszélhetek lengyelül? Igen, hát akkor folytatom lengyelül. Igen, igen, igen, rosszul mondtam, elnézést, tehát lengyelül beszélek. Hol is tartottam? Igen. Úgy vélem, hogy ez tipikus példája annak, annak a helyzetnek, amikor is egy kemény dilemmával kell szembenéznünk. Egyrészt a szabadságjogokat, másrészt pedig eh, a biztonságot, az Európai Unió biztonságát kell valahogy összeegyeztetnünk. Konkrét értékek ezek, eh, nem mondhatjuk, hogy melyik a, nehéz megmondani, hogy melyik a fontosabb. A szabadságjogok, az alapvető szabadságjogok, vagy a biztonság szempontjai. Azt hiszem a kettő közötti arany középutat kell valahogy megtalálnunk. Nyugat-Európa országai sem kirándulni mentek Afganisztánba, sem embertől, nem konkrét eseményekre reagáltak, amikor egy nap alatt egy városban 3000-en vesztették életüket. Ezért volt az, hogy bevonultak a nyugati seregek, hogy a jövőben azt követően megakadályozzák a hasonló támadásokat. Visszatekintve beszélhetünk arról, hogy ezek az indokok megfelelőek voltak-e, illetve hogy mennyire volt célra vezető az afganisztáni beavatkozás, de a terrorizmus ellen minden esetre fel kell lépnünk, ezt nem vehetjük félváról. Sajnálatos módon az Európai Unió és annak egyes tagállamai nem akarnak pénzt költeni a saját biztonságuk garantálására. A választóink eh, nem szívesen növeli tovább a védelmi kiadásokat, pedig egy állam külső és belső biztonságának garantálása eh, komoly pénzeket emészt fel. Az elmúlt években, évtizedekben az amerikai védőernő alatt e, élünk. Az, hogy ma itt ebben a teremben nem oroszul kell beszélgetünk, ez nagy részt az amerikaiaknak köszönhető. Amerika szövetségesei vagyunk, va- vagy ha úgy döntünk, hogy kiszakadunk ebből az amerikai védőernyőből, akkor igen jelentős pénzeket kellene plusz pénzt kell kellene fordítani Európa biztonságának garantálására. Én nem akarok feltétlenül de hogy, hogy, hogy, azok mit gondolnak, akik se a védelemre nem akarnak több pénzt költeni, se Amerikában nem akarnak eh, védelmi együttműködést folytatni. Akkor mit képzelnek? Hogyan lesz? Hogyan garantálhatjuk Európa biztonságát? Amerikával és más országokkal azért működünk együtt, hogy eh, garantáljuk a biztonságunkat. Hogyha egy ilyen állam vagyunk, akkor a saját területen, területünkön, az adott állam saját területén letartóztathatjuk azokat az embereket, akik az ország biztonságát veszélyeztetik. De ez nem jelenti azt, hogy a kínzás számunkra elfogadható lenne. Nem, a két dolgot teljesen külön kell kezelni, szét kell választani. Amikor saját biztonságunkért harcolunk, illetve amikor a, a fogvatartottak nem humánus bánával folytatott nem humánus bánásmódról beszélünk. A két dolgot szét kell választani. Vannak, és ez igaz egyaránt azokra, akik elkövettek valamit, és azokra, akik nem. Köszönjük. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm az előadónak is, hogy ezt a meghallgatást megszervezte, és ezt a munkanyagot átadta nekünk, amely kiindul alapja lesz a munkánknak. Sajnálatosnak tartom én is, hogy az érintett országokból se, egyik képviselő sem érkezett a meghallgatásra a napi rendel ellentétben. A jelentés célja, hogy nyomon kövessük az ideiglenes Európai Parlamenti Bizottság munkáját folytassuk az új elemek fényében 2007 óta. Az lenne a cél, hogy meghallgassuk a véleményeket például egy olyan bizottsági tag véleményét, amely egy litván delegációban is részt vett, ez is célja lenne ennek. A néppárton, mint tudják, nem szavazta meg akkoriban az ideiglenes bizottság jelentését, mert úgy gondoltuk akkoriban, hogy nincsen elég bizonyíték, és további célkitűzésekre van szükség ahhoz, hogy az ilyen súlyos vádakat lehessen megalapozni. Viszont 2007 óta új információkhoz jutottunk, és köszönjük az előadóknak is, hogy ezeken pontosítottak. A nyomonkövetési jelentés éppen ezért mostantól nagyon fontos és elkerülhetetlen fontosságú szerintem, és lenne néhány kérdésem is az előadóknak. Egyrészt, hogyan lehet pontosan tudni, hogy egy fogvatartott egy CIA járaton rajta volt. Van-e erre fénykép, videó? Milyen konkrét bizonyítékaink vannak? Abu Zubayá úr esetében hogyan derült fény arra, hogy egy ilyen járaton ő rajta volt Marokkóból Litvániába, Jordánián keresztül. Szeretném tényleg pontosan megvizsgálni ezen új bizonyítékokat, és hogyha egyértelműen fel lehet állítani azt, hogy bizonyos tagállamok aktívan együttműködtek, akkor intézkedéseket kell hozni, amelyre szükség lesz. És árnyék jelentéstevőként ezen jelentéssel kapcsolatban azt szeretném, hogyha jó lenne az együttműködés minden másik kollégával, előadóval és sedóval. Köszönöm szépen. Madame Flotre, vous la parole. Flotre asszony. igen, Black úrtól kérdezném, hogy amikor azt mondja, hogy bizonyos repülőtereken leszálló repülőgépekre nem vonatkoznak az ellenőrzési folyamatok, vám, rendőr és egyéb ellenőrzések, szerinte ez milyen bűnrészességet vagy felelősséget vet fel milyen ellenőrzési láncot jelent ez, hogyan lehet ezt megszervezni, milyen szervekkel, milyen ügynökségekkel vagy ügynökök részvételével lehet ezt elérni az adott tagállamban. Hogyan lehet ezt lehetővé tenni? És egy általánosabb kérdés, gyakran hallhatjuk, hogy olyan sok információ, bizalmas információ, titkos információ kerül ki, hogy a tagállamok számára nehéz ebben eligazodni. Ehhez képest én azt gondolom, hogy az előadásokból az is kiderült, hogy nagyon sok ilyen elemet a vizsgálatok nem is használták fel. Annak ellenére, hogy a fő megközelítés az mégis az, hogy minél több információt megkapjunk. A kérdés az, hogy ezen titkos vagy bizalmas információkat hogyan lehet közös megegyezéssel, és itt beszélhetünk közös felelősségről, amiről Sofín Felt is beszélt, hogyan lehet erre mégiscsak a titok törvényeit alkalmazni az egyes tagállamokban. És még két kérdésem lenne az előadóinkhoz. A NATO intézményei hogyan lehetnek forrásai egy ilyen bizalmassági besorolásnak, az érintett információk kapcsolatban. Végül pedig, hogyha vannak fel nem használt, de rendelkezésre álló információink, akkor ezen úgymond rossz indulatot hogyan lehet a vizsgálók részéről értelmezni. Nem mindegyik vizsgáló vagy nyomozónál van ilyen probléma, van, amikor maga a vizsgálat az nagyon korlátozott, vagy hirtelen leállítják azokat, és nem akarja az érintett tagállam ennek az okát megmagyarázni. Ennek ellenére azt látjuk, hogy vannak ilyen akadályok. Tehát önök szerint, az önök ismeretei szerint ezen akadályok miből adódnak? Milyen jellegűek? Ezt a kérdést azért teszem fel, mert tudjuk, hogy legalábbis én azt szeretném, hogyha mi európai szinten megtalálnánk a közös módokat ezen szolidaritás vagy társfelelősséggel kapcsolatban, azért, hogy ezen akadályokat fel tudjuk számolni. Ezért kell pontosan tudnunk, hogy milyen jellegű akadályokról van szó, ezért szeretném, hogyha önök elmagyaráznák, hogy milyen jellegű, természetű akadályokról van itt szó. Mr. Protasiewicz. Köszönjük szépen, Protasiewicz úr az utolsó szó, szó jogán, mielőtt meghallgatjuk a válaszait az előadóinknak. Elnök úr, nem kérdésem lenne, hanem el szeretném mondani, hogy miközben nagyra becsülöm az előadóink által elmondottakat, és az elvégzett munka iránt is, nagy megbecsüléssel adózom, hogy a CIA foglyokkal kapcsolatban mindent felderítettek, de arról még nem volt szó, hogy az egyes országok nem különböző, nem, mennyire különbözőképpen reagáltak. Én nem akarom most a lengyel főügyészt védeni. Én azonban Lengyelországban lettem európai parlamenti képviselő, és azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk a felderítés viszonylag jól működik, hiszen több éves munkával az a lengyel főügyész nagyon sok feltételezésnek utána járt, és utasította a, az akkori titkosszolgálati főnököt és főnök helyettest, hogy járjanak el, és szerintem legalábbis annyit le kell szögeznünk, hogy nem egyformán reagáltak a tagállamok a felszólításra. Az, hogy miért nincs itt a főügyész, azt meg tudom indokolni, elolvastam a levelét, érvei szerintem racionálisak. Azt mondja, hogy amíg az egész eljárás le nem zárult, ő nem árulhat el semmit annak rész eredményeiről, hiszen ezek mind szigorúan titkos dolgok. Ugyanakkor az eljárás továbbra is zajlik, és lesz eredménye, amelyet a főügyész majd annak idejekor közölni fog az Euró a parlamenttel, a lengyel parlamenttel, a lengyel közvéleménnyel, és hát velünk is. Tehát az eljárás zajlik, és lesz majd vége és eredménye. Tehát szeretném ezt leszögezni, és azt is, hogy különbség van Lengyelország és esetleg más tagállamok között az eljárás tekintetében. Köszönjük szépen! Nagyon röviden még megadom a szót, mert nem kért korábban szót. Szerintem nagyon fontos, hogy most ezt a vitát elindítottuk, hiszen nagyon sok adat bizonyíték felmerült az eltelt években, és nagyon jó, hogy itt van a sajtó is. Amikor a FAVE bizottság működött, akkor még nem voltam itt képviselő, újságíróként működtem már akkor is Brüsszelben, és akkor el kell, hogy ismerjen, hogy gyenge volt a média coverage, ahogy ezt angolul mondják. Remélem, hogy most nagy érdeklődésre tart majd számot a dolog, akkor is lett volna érdeklődés, és most sikerül majd felhívni a sajtó figyelmét arra, hogy az európai kormányokra nyomást kell gyakorolni. Black úr, öntől pedig szeretnék kérdezni valamit. Azt mondja, hogy 28 európai országot kért föl az együttműködésre, és 14 ország ezt megtagadta. Hallhatnánk az országok nevét, hogy mely országok tagadták meg az együttműködést? Mert ö, ö, akkor ebből is kiderülhet, hogy kinek van takargatni valója, és kinek nincs. Kérjük, hogy ezeket a részleteket is közölje velünk és azt is elmondta az előadása vége felé, hogy meg kéne szüntetni most már azt a szót a címben, hogy a feltételezett. Hiszen ha egyes hatóságok már elismerték, hogy voltak ilyen titkos börtöneik, akkor ettől kezdve nem kell állandóan feltételezettnek jelzőzni ezeket a börtönöket, most már bizonyított számos esetben, hogy egyes kormányoknak volt felelősségük. Okay, now let's hear from us. Rendben. Most akkor válaszadásra megadom a szót jót vendégeknek. Hol az? I'd first like to respond to the, the, the Polish MEP. Először is a lengyel képviselő felvetésére reagálnék, mi szerint eh, eh, Lengyelországban folyik a vizsgálat. Valóban aktuális ez a kérdés. Van azonban precedensünk, és csalódtunk már korábban, ezért Cinikusan ülünk itt. A litván eh, parlamenti vizsgálat során három titkosszolgálati szemét is megneveztek, és végül egy évig tartott a vizsgálat, és titkosság eh, fájtla borult az egészre államtitokra eh, hivatkoztak, és a titkos szolgálati eh, személyeket nem vonták felelősségre. Hogyha valakinek a neve napvilágra kerül, és valaki ellenálltat emelnek, az önmagában is már jó dolog, de jó, igazán jó az lenne, hogyha ez valahova elvezetne, hiszen látom el ilyet korábban, eh, és mégis végül csalódtunk. az uniós kormányok közötti együttműködésre vonatkozóan, miszerint ezen a műveletek rendszerszerűek voltak, szisztematikusan történtek. Fontos, hogy a korábban utalt European Voice cikk eh, nyelvezetét újraolvassuk, ahol a három szerző az európai kormányokat dicséri, a kölcsönös jogsegélyért, jogi segítségnyújtásért, a terrorizmus, terrorizmus ellenes eh, műveletek terén. Ezt a fajta együttműködést nem láttuk az elszámoltatás során, a saját államok felelősségének során. Tehát ezt a nyelvet a tagállamok ellen kell visszafordítani, és azt mondani, hogy ha ilyen sokat segítetek egymásnak, és ennyire jó az együttműködés a terroristák elleni harc során, akkor ugyanezeket a kommunikációs vonalakat használhatjátok arra, hogy fényderítsetek a CIA ügyek részleteire, hogy ki melyik tagállam mennyire vett részt ebben a folyamatban a német képviselő felvetésére. Annyit mondhatok, hogy először is nem azt mondom, hogy tovább ki is lekedjünk, de az elszámoltatáshoz pénz, időre van szükség, hiszen egy, egy globális hálózatról beszélünk, titkos börtönök, járatok, stb. stb. Közép- és Dél-Amerika, Ruanda, Balkán, Dél-Afrika példáját, ha megnézzük, akkor az elszámoltatás, a felelősségre vonás hosszú, időigényes, fáradtságos munkába kerül. Ez a LIBE szakbizottsági meghallgatás egy újabb lépés ebben a hosszú folyamatban nem mondhatjuk azt, hogy elvesztettük ezt a csatát itt Európában. Szerintem nem. Egy hosszú folyamat második fázisában tartunk, lehet, hogy még egy-két évig eltart, de hát láttuk ezt már korábban is az említett példákra hivatkoznék, itt ismételtem. Mit tehetünk, mit tehetnek önök? Minden tagállam, amely esetében felmerült az együttműködés, gyanúja, itt az ideje, hogy a LIBE válaszaira reagáljon. 2006-ban Finnországban a járatokra vonatkozó információt nyilvánosságra kellett volna hoznia. Más tagállamok is rendelkeznek ilyen információval, azt kell követelni, hogy hozzák nyilvánosságra ezeket ezeket az adatokat, és ez olyas valami, amit önök is megtehetnek. One other, one other issue that I would like to say. I spoke with a very high-level Scandinavian official in December. Decemberben egy magas szintű skandináv hivatalnok eh, azt mondta, hogy igen, szerintem valami történt. Tudom, hogy hogyan szerezze meg a bizonyítékot? Rávágott a francia képviselő kérdésére is. Nos, a nyomozás kötelessége az állami, nem a civil szervezeteké a civil szervezetek től nem várhatja senki, hogy az elkövetők nevét megadják, kinyomozzák. Nem, az állam apparátus és erőforrásai teszik lehetővé, hogy mint bármely más bűntény esetében nyomozást végezzenek. Bárhova is megyek, az ügyészek még azt mondják, hogy hol a bizonyíték. Nos, nem az én dolgom, hogy bizonyítékokat szerezzek, nem az én dolgom, az ügyészek, az tagállamoké, hogy megtalálják a még füstölgő csövű fegyvert. Ahol felmerült a gyanú, felmerült eh, a vágya a szeljével együttműködésnek, ott biztos, hogy vannak eh, a bűncselekmény helyszíne, van Litvániában, Lengyelországban, ezeket kell nyomozni. Hát a nyomozati szervek tudják jól minden tagállamon, hogy hogyan kell nyomozni. Hát ha tudják, akkor nyomozzanak. Tudják, hogy a bűncselekmény helyszínen mi a teendő. Én nem kérek más, nem kérek többet, csak azt, hogy végezzék el a munkájukat. Thank you, Mrs. Hall. And now let's hear... Köszönöm, Hólasszony. Most pedig hallgassuk meg Black urat és válaszait a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, Julia. A kézzelfogható bizonyítékok kérdése egyre többet felmerül, egyre gyakrabban. Ez nem igazi kérdés. Ez politikailag motivált taktikája arra, hogy továbbra is politikát folytassunk. Az adott országok, ahogy azt Julia mondta, lefolytathatnák, lefolytathatták volna a vizsgálatokat Hol voltak a szakemberek, a nyomozók Lengyelországban, Litvániában, Romániában? Hol vannak a, a DNS minták? Hol, vannak a, hol van a fejlett nyomozati technika? Nem véletlenül hívták ezt titkos fogvatartási programnak. Titkos volt a évszázadok óta alkalmazott technikákat megkerülve próbálták a jog szabályait kiátszva lefolytatni ezt az egészet. Hogyha hozzánk fordul, hogy hol van, van-e fényképünk arra, hogy Abu Zabéda egy bizonyos járaton ült, nem rendelkezünk ilyen fényképpel. De nem is ez a lényeg. A többi kollégával együtt összegyűjtöttünk olyan információkat, nem kis részben a sajtónak köszönhetően, ami olyan óriási háttéranyagot, dokumentációt jelent, ami mind, mind arra mutat, hogy ez a hálózat így és így működött. Hogyha valaki azt mondja, hogy hol a bizonyíték, eh, akkor és arra hivatkozik, hogy nincs, nekünk nincs bizonyítékunk, akkor én azt mondom, visszafordítom ezt, és azt mondom, hogy jó, akkor álljon elő egy hihető, életszerű történettel, mert én csak egy forgatókönyvet tudok levonni ezekből az információkból. Ami az információhoz való hozzáférést illeti, sajnálom, hogy nem hoztam el egy példáját ennek a jelentésnek, de fönn van a, a, a, a, a mi honlapunkon és az önök szakbizottságnak a, a honlapján is, hogy melyik 14 tagállam nem működött velünk együtt. Most nem akarom elsorolni a 14 országot, megmondom miért. Azért, mert ha hibáznék, akkor ez nagyon nagy baj lenne. Le van írva, onnan elolvashatják az Eurocontrol, egész egyszerűen megtagadta az információ kiadását. A civil szervezeteknek nem adnak ilyen információt. Szerintem a parlamentnek majd kiadják, és az egyik fontos szerepe az önök parlamentjének az lehet, hogyha egész egyszerűen ki akarjuk terjeszteni a rendelkezésre álló információ tömeget, az az, hogyha Eurocontrol-tól hivatalosan kérik ezt az információt. In terms of the question regarding complicity amongst political actors and Ami a politikai szereplők és a tagállamok közötti együttműködést illeti, ez, ez a fajta információ hozzánk igazából nem kerül. Én nyomozóként nem ilyen területen működők, de például Litvánia esetében um, voltak erre mutató jelek, nyilván Lengyelország esetében is kiderülhet ilyesmi. Nem az én dolgom megmondani, hogy önök mit tegyenek, meddig terül az önök mandátuma, de talán jó kiinduló pont lenne, hogyha felismernék azt, beismernék azt, hogy vannak ugyan kérdőjelek, de az állítólagos jelzőt azt hiszem ideje elhagyni. Amerika sem állítja, hogy ez nem történt meg, akkor Európa miért mondja, hogy állítólag megtörtént? Tegyük fel ezt a kérdést. Ha Amerika elismeri magát a tényt, akkor nekünk nem kell megkérdőjeleznünk. Annyit szerettem volna ezen a ponton elmondani. Természetesen, hogyha valaki e-mailben további kérdéseket külön feltenni, akkor ezt tegye meg. Köszönöm. Mrs. Hall, I understand you're willing to make an... asszony, úgy látom, hogy szeretném még kiegészíteni ezt valamivel. Nagyon röviden. Ami a hírszerzési um, és biztonsági ügynökségekre való felügyeletet illeti. Ez nagyon fontos kérdés, és ez az utolsó határ, ahol a demokratikus felügyelet ennyire hiányos. Időnként látjuk, hogy magas szintű politikusokkal találkozunk, akik azt mondják nekünk, azt gondolom, hogy őszintén, hiszeműen azt mondják, hogy mi nem voltunk ebben igazán biztosak. Nem sokan, de néhányan ezt mondják. És nagyon nyíltan beszélnek arról, hogy milyen kommunikációs csatornák vannak, és különböző frekvenciák. És ami a hálózat természetét illeti, ez nem csak egy politikai kérdés, hanem nagyon sok más szintű kérdés. Az egész világon különböző frekvenciákon kommunikálnak, és így teljesen elveszítik a rálátást. És az egyik fontos eleme ennek a munkánknak, hogy minden érintett tagállam meg felülvizsgálja a demokratikus felegyeleti eljárásokat a saját hírszerzési szolgálatuknál. Kanadában van egy mahorra vonatkozó eset, ahol amelyre a fáva eljárás is vonatkozott a szíriai átadatásával kapcsolatban. Az egyik fő téma az volt, hogy részletes ajánlásokat hoztak létre azzal kapcsolatban, hogy a CISZ Um, programot hogyan kell megreformálni, és az FBI-jal uh, való együttműködésre vonatkozó programot. És uh, megmondhatjuk, hogy mi történt, uh, kik az áldozatok, stb. És nagyon fontos, ugyanannyira fontos az is, hogy elérjük, hogy még egyszer ilyen ne történjen a jövőben. Köszönjük Hólasszonynak és Black úrnak is az előadását, a részvételét, és az összes képviselőnek is a részvételét. Kicsit késésben vagyunk, úgyhogy most egyből akkor át is térünk a második előadás sorozatra. Most esettanulmányokat fognak bemutatni nekünk. Először tehát be kell, hogy jelentsem, hogy John Goetz nem tudott eljönni egyéb elfoglaltsága miatt. Goetz úr szerkesztő az ARD német televízió részéről, akit felkértünk, hogy jöjjön el a CIA titkos börtönökkel kapcsolatban Romániában. Viszont Amanda Jakobsen asszony itt van velünk, aki a Abu Zubaida Egyesült Államok beli ügyvédje, Amanda Jacobsen most ide jön mellénk, és megtartja majd előadását. Utána a második meghívottunk Adam Bodnár következik, és Amrit Singh a harmadik elemzőnk. Üdvözöljük Önöket, mind a hármójukat. Kérem, akkor egyből minél törőbben adják elő az előadásukat, mert így a lemaradásunkat behozhatjuk. Jacobsen asszony. Köszönöm szépen. Amanda Jacobsonnak hívnak, amerikai vagyok. Ügyvédként dolgozom, és több Guantanamo-i fogoly érdekeit védelmezem, köztük Abu Zubaydahét is, aki vel már 2007 óta foglalkozom, mióta az USA-ba szállították a Guantanamo-i tengerészeti bázisra, és amikor először megengedték neki, hogy ügyvéd képviselje, én bíróság előtt védem őt folyamatosan, miközben fogságban van, és a Corporate Council előtt is minden ügyben ami az Európával kapcsolatos fogvatartását is érinti. Többször meglátogattam őt Guantanamo-ban, gyakorlatilag az utóbbi évek során minden második hónapban, és gyakorlatilag őt képviselem most önök felé is. Ő szerintem ugyanis az illegális fogvatartási program egyik egyértelmű áldozata. Nagyon kevesen beszélhetnek a foglyok érdekében. És azt hiszem, amit tőle megtudtam személyként, emberként, helyzetéről, gyakorlatilag az USA szabályai szerint tulajdonképpen titkos lenne, nagyon kevés lenne, amit itt elmondhatnék az amerikai szabályok szerint. De a mai meghallgatás azt a kérdést tette föl, hogy mi az új dolog az a az európai fogolyszállítások ügyében. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem semmi sem új. Évek telnek el, és az elszámoltathatóság továbbra sem ö, született meg, ö, miközben a végtelenségig fogva tartanak ö, ö, részben ártatlan embereket. Elterjedt vélemény, hogy most már ö, a dolog dinamikája elhalt, és nincs semmi sürgőség. Most gyakorlatilag az emberek neutrálisá váltak, érzéketleni váltak ezen emberek szenvedése és az általuk elszenvedett igazságtalanságok ügyében. Ahogy az első panelban is elhangzott, 2008 márciusában volt, és 2008 2 márciusában, vagyis pont 10 éve történt ez az első fogvatartás, és Védencemet 10 év alatt egyszer sem vádolták meg hivatalosan, még arról sem született döntés, hogy őt fogva kéne tartani. Csak éppen fogva van tartva. Nagyon sokszor átszállították egyik börtönből a másikba, megkínozták, és magas szintű kormánytisztviselők, ideértve az amerikai Egyesült Államok elnökét is, többen elmond, állították, hogy ő az al a tagja, az al egyik ö, ö, ügynöke és Osama Bin Laden személyes megbízottja, és állítólag személyesen részt vett a szeptember 11-es támadások előkészítésében, és más al műveletek tervezésében is. Mindez, mindez téves, hazugság. Abu Zubaydah nem is volt al tag, nem vett részt a szeptember 11-es események előkészítésében, és nem vett részt semmilyen egyéb al műveletben sem. Tehát egyszerűen nem az a személy, akit állítanak, hogy ő. Ez vitathatatlan. Eznek ellenére az USA kormánya eltitkolja továbbra is azokat a, a bizonyítékokat, amelyek végül is ezt bizonyítanák. Európában két vizsgálat is volt az én védenszem ügyében, Romániában és Lengyelországban, Litvániában, bocsánat, és először 2009. augusztusában tudtuk meg, két évvel az események, a parlamenti jelentés után, hogy ő Litvániában is fogva volt tartva. Korábban a litván hatóságok ezt tagadták, miközben a litván parlamenti vizsgáló bizottság közben kimutatta, hogy a CIA repülőgép leszállt Litvániában, amely őt szállította. Litvánia ö, konkrét felkérés kapott, hogy építsen börtönt a CIA foglyok számára, és ezt meg is tette. Ezek a foglyok, köztük az én védencem is, ö, ö, közte volt a fogvatartottaknak, mégis a litván hatóságok leállították a vizsgálatot, egyszer csak lezárták azt, és minden felkérés ellenére azt mondják, hogy nem tárható föl a helyzet teljes körülön. Az Amnesty International is elmondta itt az előző panelban, hogy az én védencem Litvániában volt, titkos fogvatartás formájában, és a litván hatóságok ezt eh, mindeddig nem ismerték el, illetve nem hajlandók újra megnyitni a vizsgálatot. Abu Zubayda eh, tehát mindenképpen eh, végül is kénytelen volt a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz fordulni. Ennyit tehát Litvániáról, a litván kapcsolatról. Lengyelországban 2005-ben egy jelentés született, amely megállapította, hogy voltak titkos börtönök ott. 2008-ig tartott a vizsgálat, és ö, még mindmáig ö, nem vezetett eredményre. Múlt hónapban tudtuk meg, hogy az ügyet elvették a főügyésztől Lengyelországban, és több ügyész között osztották szét, és így aki az ügyet korábban jól ismerte, most már nem foglalkozhat vele. Olyan emberek kezébe került az ügy, akiknek újra föl kell tárni a tényeket. Annak ellenére, hogy mind a sajtó, mind az én hivatalom felkérte a lengyel hatóságokat ennek megszüntetésére. Ez nem történt meg, és ez nem először fordul elő. 2011-ben a főügyész, amikor már vizsgálta az ügyet, és elzárkózott a nyilatkozattételtől, és nem volt hajlandó következtetéseket levonni. Folyamatosak tehát a jogsértések, de nem csak Abu Zabajda esetében, hanem számos egyéb esetekben, és jogos, hogy ők az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordulnak. Ráadásul, ami vizsgálat indult például Lengyelországban, az nem adekvát, nagyon sok sebből vérzik. Például az én Vélencem ügyében is. Például Vélencem nem fér hozzá a vizsgálat eredményeihez. A Strasburgi Bíróság vizsgálata hatékonynak ígérkezik, és meg fogja adni a védencem hozzáférését a, a nyomozati adatokhoz, be fogják vonni először a védencemet is az eljárásba, és a jogait figyelembe fogják venni. 2010-ben Abu Zadaib a lengyel vizsgálat kapcsán több jogsértés volt kénytelen elszenvedni. Sem ő, sem a lengyel védője nem kapott hozzáférést a vizsgálati adatokhoz. Losen Krasnavszkinak hívják az ottani eljáró ügyvédet, és neki nem adták meg a lehetőséget, hogy valaha találkozó személyesen Abu Zubaydahval, tehát ilyen módon próbálja őt képviselni. Jenfenszke Oszkúr maga is ö, ö, úgy nyilatkozik, hogy a vizsgálati adatoknak csak egy töredékéhez fér hozzá, mert a többségét az adatoknak titkosnak vagy számára irrelevánsnak nyilvánítják, tehát amint látják, még ha egy lengyel jogász sem férhet hozzá az adatokhoz, akkor mit reméljek én? Jenfászki úr még mindig próbálkozik, évek óta, hónapok óta próbálja megszerezni az adatokat. Végül azt reméli, hogy kap egy, eh, kapott egy dátumot, hogy mikor eh, láthatja az adatokat, és amikor elment, hogy ezen a dátumon, ezen a napon eh, beltekintésnél az iratokba, addigra az iratokat máshova szállították. Tehát úgy néz ki, hogy a titkos szolgálatok gyakorlatilag lehetetlenné teszik folyamatosan trükkökkel a, az ügyvéd működését, nem csak az adatok nagy részéhez nem fér hozzá, hanem nem nézhet bele, maga véletlen pedig még papírt és tollat sem kap, hogy leírja, amit tapasztalt. Ha bármit leír, akkor titokban, akkor külön büntető eljárást indíthatnak ellene. Úgyhogy kénytelen emlék keire hagyatkozni, de ez nem jogszerű, mert állítólag még a felidézett adatok közlése is tilos számára. Ugyanez érvényes a titoktartás az ügyvédjére is nem beszélhet semmilyen érdemi dologról, amit az ügyvéd, amit a töredékesen betekintett adatok alapján szerzett. Ebben az az ironia, hogy itt Abu Zubayda érdekében szóló dolgokat sem szabad nyilvánosságra hozni. A lengyel ügyvéd Rekoski úr kénytelen ezért tehát mindkettőjük meg vannak fosztva a hozzáféréstől, és töredékes adatokra kénytelenek felépíteni a védelmet. Továbbra is ugye Guantanamo-ban van a védenc, tehát a lengyel ügyvéd nem beszélhet vele, semmiféle információt egymással sem oszthatnak meg, mert a hatóságok megakadályozzák őket ebben. Mindenféle hozzáférés egyébként a guantanamo foglyok adataihoz nagyon szigorú szabályoknak van alávetve, nem csak a Mohamed Abu esetében, hanem más fogvatartottak esetében is. Gyakorlatilag minden adat titkosnak minősül. És ö, most is azért mondhatok csak annyit, amennyit, mert a legtöbb érdemi dolog titkosnak minősül. Akik azonban találkoztak, már évek óta találkoznak Abu Zubajdákkal és beletekinthettek az adatokba, ha más nem, az eljárásról elmondhatják azt, amit tapasztaltak, és ez ez. A lengyel vizsgálat, de a másik baj az, hogy teljesen átláthatatlan módon zajlik, csak pontszerű dolgokat szolgáltatnak ki, és a, a véden Szem és más fogvatartottak is csak bizonyos konkrét kérdésekre válaszolhatnak, nem mondhatnak el akármit, és arról szó sincs, hogy ez, ezt a közvélemény megismerhesse ez az eljárásnak bármilyen fázisát. Jankaszki úr hozzáférés kapott bizonyos adatokhoz, ezeket azonban gyakorlatilag nem hiszi el, úgy gondolja, hogy őt tudatosan meg akarják vezetni, és szerinte amit látott, az akkor is nyilvánosság elé való lenne, még hogyha hamis. Lengyelországban nem formális eljárást folytatnak, a lengyel ügyvéd követeli, hogy ezeket az adatokat szabadítsák fel a titkosság alól, mert ezek indokolatlanul ezeket indokolatlanul tartják vissza a nyilvánosságtól. Ezek nemzetközi jogi szabályok alá kéne, hogy essenek. A fogvatartottak kínzása, fogvatartási körülményei nemzetközi szabályok alapján nem képezhetik titkosság tárgyát. Ö, ö, amiket pedig hagynak kiszivárogni, azt is szerkesztik, és szó sincs átláthatóságról. Valódi átláthatóságot követelünk harmadsorban és végső soron. Várjuk a vizsgálatnak az eredményeit, a végső állásfoglalást. Abu Zabuajda esetében szerintem bőven összegyűlt annyi bizonyíték, ami alapján vádat lehetne emelni ennyi idő alatt ellene, de mindezt nem teszik meg. Ezért az eljárás Jankoszki úr szerint is álságos, kiderül, hogy nem tudnak bizonyítékot hozni föl ellene. Négy év vizsgálat 2008 és 2012 között sem tudott ilyet produkálni. Ezért is ö, vették el az ügyet tőlük, de ezt sem indokolták meg a nyilvánosság előtt. Amikor a ma délelőtti témákat hallgattam, ugye elhangzott, hogy egy korábbi titkosszolgálati vezetőt most bíróság elé állítottak. A fő ügyész e, elismerte, hogy hibák történtek. De az USA való együttműködés ügyében Szenzenszki úr tudom, hogy most már bőven lenne bizonyíték azon más lengyelekkel szemben is, akik részt vettek ezekben az ügyletekben. Nem csak lengyelek, hanem litván tisztviselők ellen is megvan a bizonyíték. Ezért kérem a parlamentet, az Európai Parlamentet, hogy szólítsa föl ezeket az országokat, hogy ö, ö, nem csak a lengyel ügyvéd által már betekinthetett, de titkos anyagokat szabadítsák föl, hanem ö, ö, hogy tegyék lehetővé, hogy ügyvédje találkozzon vele, és sokkal több információt hozzanak nyilvánosságra. Ö, sürgős igény lenne erre most, védendszem szempontjából is. Has not sought damages. Hiszen ha tíz év alatt nem sikerült vádat emelni, akkor és még továbbra sem tudják bizonyítani, hogy ő az lenne, akit feltételeznek róla, akkor itt az ideje annak, hogy tiszta jogi eljárás induljon. Védencem számára reménységet szeretnék ezáltal teremteni, és persze a, a hibák beismerésével a saját szabályaink is erősödnének, és a jövőben is remélhetőleg elkerülhetőek lesznek az ide, ilyen esetek. Szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönjük, most pedig Adam Bodnar következik, aki a Helsinki Bizottság alelnöke, és várhatóan a lengyelországi helyzetről fog nekünk pár érdekes gondolatot elmondani. In inviting me here. Köszönöm elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon röviden elmondanék pár dolgot. A Helsinki Emberjogi Bizottság eh, ott képviselem, Magyarországon az egyik legfontosabb emberjogi szervezet ez. És az elejétől fogva nyomon követjük ezt a CIA ügyet. Andrzej Zsebzsinszki elődöm és foglalkozott ezzel az ügyjel. Aztán eh, én vettem át a vezetést Napákóval, aki szintén itt van a teremben. Látható az Európai Parlament jelentésében is, hogy Lengyelország a teljes tagadás politikáját követi. Nem ismerte el a CIA fogvatartások tényét, a CIA-val történő együttműködést is teljes mértékben tagadja. Nem voltak foglyok, nem voltak eh, járatok, mondja a hivatalos álláspont. Egyetlen egy közszereple volt, József Pinyol, az Európai Parlament volt képviselője. Mm, and he was the only brave. Ő volt az egyetlen bátor közeleti személyiség, aki eh, zászlójára tűzte ezt a fontos kérdést, és a közvélemény figyelmét felhívta erre a problémára. A, az Európai Parlament, amióta elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel, nagyon sok minden változott. Az igazság eh, dinamikája eh, megállíthatatlan, egyre több információ áll rendelkezésre, ami valószínűvé teszi azt, hogy volt egy ilyen CIA börtön Lengyelországban. Először is el kell mondanom, hogy a Helsinki Bizottság ehm, a nyílt társadalom, ehm, az Open Society Justice Initiative, tehát az OS Justice Initiative-jével E, együttműködve vizsgáltuk ezt a kérdést, és hivatalos információt kaptunk a e, lengyel szervektől, miszerint e, CIA-hoz köthető gépek közül 11 landolt Lengyelországban. Ezt a lengyel állambiztonsági ügynökségtől kaptuk, miközben sem az Európai parlament, eh, sem az Európa Tanács parlament közülése nem kapott még ilyen információt hivatalos forrásból, a szervektől. Ezek az adatok tehát eh, megerősítik, hogy együttműködött Lengyelország a CIA-val, illetve 2002. december 5-e és 20 következő év eh, december 22-e között landoltak ezek a gépek. Ezt követően a lengyel határőrség megerősítette azt a tényt, hogy határellenőrzést végeztek ezen gépeken, és ebből kiderül, hogy hány gép, hol, mikor landolt, és eh, hányan voltak a fedélzeten. Ezen adatokból kiderült, Ebből, tehát ezekből az adatokból kiderült, hogy volt, hogy csak a személyzet volt a fedélzeten, senkit sem szállítottak. 2003. december 22-én volt az utolsó járat, amely csak személyzettel érkezett és öt utassal távozott. Ezzel gyakorlatilag a lengyelországi CIA börtön mm, bezárt. Adam Sikowski, aki az egyik ezzel a kérdéssel sokat foglalkozó lengyel újságíró volt a Panoráma műsorban, az eredeti járatnaplót is beszerezte, és ez is megerősítette ezt az információt. 2008-ban, ahogy az már elhangzott, elkezdődött a hivatalos vizsgálat, három évig ezt megelőzően. Tehát onnantól kezdve, amikor először kiderült, hogy volt egy ilyen CIA börtön 2005-ben, azt követően három évig semmi nem történt. Március 14-én 2008-ban indult egy hivatalos vizsgálat, amely különböző stádiumokból áll, állt. Először is. És a mai meghallgatás szempontjából talán ez a legfontosabb, az, hogy az ügyészek Ket, az egyik legaktívabb ügyészt, Mizsevszki urat e, levették el az ügyről, anélkül bármiféle indokot adtak volna erre. Ez 2011 májusában történt. Idén februárban egy másik ügyészt is levettek az ügyről, és Varsóból a krakói ügyészséghez utalták át az ügyet. Why it could uh, happen. Uh, second uh, important... Erre majd visszatérek kicsit később. Fontos információ még az is, a lengyelországi vizsgálattal kapcsolatban, hogy két személy kapott áldozat státuszt ebben a nyomozati stádiumban. Ehhez valószínűsíteni kellett, hogy Lengyelország területén fogvatartották őket. Ez a két fogvatartott, Anna Siri és Abu Zubaida volt, akiről egyébként az imént hallhattak. Hivatalos státuszuk szerint áldozatok, akiket uh, lengyel ügyvédek védenek, és így megvannak az eljárási garanciái az ügyvédi védelemnek. 2012 januárjában amerikai ügyvédek validbinatást látogatták meg, aki szintén Guantanamo-i fogva tartott, aki szintén szeretne a lengyelországi vizsgálat ban ehm, részt venni, azt hiszem, hogy erre formális lépések még nem történtek. Az ügyészségtől bizonyos információt tudtunk szerezni a nyomozással kapcsolatban. Ez pedig az ehm, állami hivatalnokok ehm, hatalommal való visszaélésére vonatkozik. Ez alapján elmondhatjuk, hogy ennek a következménye volt a CIA-val való együttműködés, és így a CIA így lehet az, hogy Lengyelország területén a CIA működhetett, ilyen műveleteket végrehajthatott. A, ebben az esetben a jogi segítség nyújtásra szükség van annak érdekében, hogy egyes tanúktól egyes tanúkat ki tudjunk hallgatni, ehhez azonban 2009-ben először Amerika ezt a igényt eh, nem adta meg, a következőre nem is eh, reagált. Gyakorlatilag Amerika nem eh, működik együtt Lengyelországgal ebben az esetben az ügyészségtől. Azt is megtudtuk, hogy eljárási lépéseket tett, például a különböző szeptanú kihallgatása, nem tudjuk hányan vannak, nem tudjuk, hogy az államtitok szabályok alól valaki kivételt kapott-e vagy sem, tehát erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. Végezetül. Végezetül el szeretném még mondani azt is, hogy ami a nyomozást illeti, vannak voltak az közelmúltban fontos események. Egy nyilatkozatot tett a közelmúltban a főügyész Andrzej Szeremet a lengyel szenetősban. József Pinyor, aki volt a EP képviselő és most a lengyel szenetős tagja, és ő tett fel egy hivatalos kérdést a nyomozással vizsgálattal kapcsolatban. A főügyész nem volt hajlandó erre érdemben reagálni, de annyit elmondott, hogy ezt a nyomozást roppant fontos ügyként kezeli, és ezt fontosságát ítélve a Smolenski tragédiáról folyó vizsgálathoz hasonlította fontosságában. Fontosnak tartom még azt is megemlíteni, hogy ebben a nyomozásban, vizsgálatban az ügyészség kérte, Alexander Kvasnyevsky volt elnök felmentését az államtitok terha alól, Lech Kaczynski, a korábbi elnök, illetve Bronislav Komorowski nem adták meg ezt a felmentést Kvasnyevsky úrnak, tehát továbbra is az államtitok szabályok terhelik, ta, tanúskodni nem tanúskodhat. Ezen túlmenően az Európai Emberjogi Bírósághoz fordult Anna Siri képviselője Lengyelország elleni per folyik tehát az Emberjogi Bíróságon. A 2-es és 3-as normák megszegése miatt, ami azt írja elő, hogy a lehetséges kínzással vagy embertelen bánásmóddal kapcsolatos információk kiadása, eh, illetve eh, kiadatás Amerikának, amikor halálbüntetés fenyegeti a Szirit. Ezen meghallgatáson fontos elmondanom, és Thomas Hamenberg az Európa Tanács emberjogi biztos felhatalmazott, hogy elmondjam, ha egyébként részt vesz zen ügyben, és nagyon sokat tett az ügy kivizsgálása érdekében, és próbálta meggyőzni a lengyel hatóságokat az ügy fontosságáról. Tehát felhatalmazott, hogy elmondjam, hogy 2011. decemberében Strasbourgban meghívta a, az ügyel foglalkozó ügyészeket, lengyel ügyészeket, beleértve Valer és sokat tárgyaltak és beszámolt arról, hogy milyen dokumentációval rendelkezik, és részletes információt, idézem, tehát részletes információt, szó szerint ezt e, így fogalmazott a e, eh, CIA ügye kapcsolatban. Nem tudom, hogy mi történt eh, ezzel, remélhetőleg az ügy aktájához csatolták. Végezetül ma, március 20 7-én megjelent a Gazeta Viborcsa vezető lengyel napilapban a CIA börtönökkel kapcsolatban. Alcíme megerősítés nyert, hogy foglyokat tartottak cia Lengyelországban. Két újságíró jegyzi ezt a cikket, akik már évek óta kutatják, Adam Sikovsky a Panorama programtól, és Wojciech Csuknowski, aki a gazeta Vimarcsánál e, dolgozik, és ebben a cikkben beszámolnak arról, hogy hivatalos vádat emeltek Zbigniew Bidamskovski e, ellen, aki e, akkor 2002-3-ban a titkosszolgálat vezetője volt Magyarországban. Simonkovski megerősíti, hogy valóban ilyen, ilyen majdnem is érkezett 2012. januárjára van. Ugyanakkor a lengyel törvények értelmében szóban is lehet eljárást kezdeményezni Tehát a cikk értelmében Simetkovski úr e, indoklást kért e, ezen vádakra vonatkozóan, és úgy tűnik a cikk alapján, hogy a nyomozást közben Varsóból a krakói ügyészséghez helyezték át. Mit jelent ez? alapvetően friss fejlemény ez az ügyben, ami most kiderül a mai Gazeta Vibocsa cikkből, amely egyébként amely cikk egyébként utal arra, hogy a titkos szolgálat más fontos vezetői elleni vádak sérkeztek. Százszázalékos biztonsággal nem tudom megerősíteni ezt az információt, hiszen civil szervezet vezetőjeként én csak megerősített hírforrásokra támaszkodhatok de valószínűleg tartom, hogy ez így van, és már az is nagy dolog, hogy az egyik vezető lengyel napilapban egy ilyen cikk ma megjelentett. Ennyi szeretem volna elmondani, most pedig szívesen válaszok a kérdéseikre. Let's hear a third presentation for this panel. Hallgassuk meg a harmadik előadást. Amrit Singh részéről, aki az Open Society Justice Initiative-nál nemzetbiztonsággal és terrorizmus elhárítással foglalkozik, Elmesri és Elnásíri ügyeivel foglalkozik, az európai fogvatartásokkal. Köszönöm, örülök, hogy eljöhettem ma önökhöz. Vezető jogász vagyok az Open Society Justice Initiative-nál, és Ali Masrit és Alnás Sírit képviselem az Európai bíróságon, és az ő ügyeiket az európai fogvatartásokkal kapcsolatban. Elmásrival kapcsolatban Macedónia részvételét tudjuk bizonyítani, Al-Nashirival kapcsolatban pedig Lengyelország részvételét tudjuk illusztrálni, és Romániával kapcsolatban is nyilvánosságra kerültek információk nemrég, amely megerősíti, hogy Románia is részt vett a programban Al-Nashiri kapcsán. Ami az El Masri német állampolgári ügyét illeti. 2003. december 23-án El Nasri szabadságra utazott Németországi otthonából Skopjébe, Macedóniába busszal. Amikor elért a határhoz, a macedón ö, határőrök megállították, és az útlevelét több órán keresztül maguknál tartották. A Skopski Mirák hotelbe szállították Skopjében, ahol a macedón hatóságok tartották fogva 23 napon keresztül, állandóan ö, fegyveres macedón őrök vigyáztak rá. A függönyöket mindig elhúzták, és nem volt szabad elhagynia a szobáját állandóan kihallgatták, és azt mondták neki, hogy Alkaida tag. Gyakran kérté, kérte, hogy ügyvédhez vagy tolmácshoz juthasson, vagy hogy a családját értesíthesse, és ezt megtagadták tőle. Amikor az ajtóhoz nyúlt és megpróbált elmenni, akkor három őr pisztolyjal ö, fenyegette, és azzal, hogy lelövi. Január 2004. január 23-án 7 vagy 8 macedon személy jött be a szállodai szobájába, lebilincselték, és a szemét eltakarták, a szkopjai reptérre szállították, szintén továbbra is még lebilincselve, és ott további kínzásnak tették ki, és utána Afganisztánba ö, vitték egy repülővel, ahol négy hónapon keresztül tartották fogva, és egy CIA táborban, a Salt Pit nevű táborban ö, további visszaélések ö, történtek. 2004. Ö, január, ö, május 28-án Albániában ö, engedték szabadon, mindenféle magyarázat nélkül. Az érdekes az ő ügyében, hogy eléggé egyértelmű, hogy Elmászri úr ártatlan. A német kormány ezt be is ismerte. 2005. december 6-án Angela Merkel kancellár nyilvánosan bejelentette az akkori amerikai külügyminiszterrel Condoleezza rice történt találkozása után, hogy az Egyesült Államok hibát követett el az Elmászri ügyel kapcsolatban az Európai Parlament, az Európa Tanács és a Bundestag jelentései pedig megerősítették, hogy mi történt Elmasrival. Ettől függetlenül az elmúlt nyolc évben, ami azóta tört, eltelt, sem az Egyesült Államok, sem a macedon kormány nem ismerte el a szerepét a fogvatartásában, és semmilyen bocsánatot nem kért, és semmilyen jellegű orvoslatot nem biztosított. A bizalmasságra hivatkozván az Egyesült Államok nem nyilatkozott erről, Macedónia pedig szintén nem reagált, és a macedon kormány nem végzett hatékony vizsgálatot az ügyében. 2008. október 6-án Elmászri úr hivatalosan is benyújtott egy keresetet a Skopjai ügyésznél, hogy bűnügyi vizsgálatot folytassanak az ő ügyében, és feltárják, hogy kik ezért a felelősek. Az ügyész ezt a keresetet elfogadta, és határidőt határozott meg, és úgy nyilatkozott, hogy 2009 elején lejárt az ezzel kapcsolatos határidő. Január 9-én pedig polgári vádat emelt Al-Nasri a Macedón belügyminisztérium belügyminisztériumnál kártérítési pert indított, és azt a választ kapta, hogy nincsen megfelelő bizonyíték arra, hogy ezen ö, sz, ö, jogsértést bizonyíthassa. 2009. szeptemberében az Open Society Justice Initiative ügyet indított Elmasri nevében Macedónia ellen az Európai Emberi Jogi Bíróságon, hiszen visszaélés történt, és önkényesen tartották őt fogva. Ezért részletes és menő vizsgálatot követel El Nasri, és kártérítést az általa elszenvedett kínzás miatt. A macedon kormány 2010. októberében és 2012. januárjában a bemutatott ügyek jelentőségének fényében úgy döntött, hogy a hogy most május 16-án fog foglalkozni a legmagasabb szinten az Európai Emberi Jogi Bíróság ezzel az ügyel. Az elnásri az Álnásíri ügyben Lengyelország és Románia tűnik érintetnek, és ezen országok érintettségét lehet kimutatni. Al-Nashiri urat Dubájban fogták el, és utána egy CIA titkos fogvatartással az afgán Pit táborba küldték, majd Bangkokban, Tájföldön is fogva tartották, ahol brutálisan ö, hallgatták ki az úgynevezett waterboarding, vagy ö, ö, kényszervallatásnak vált áldozatává. 2002. december 5-én átszállították Álnasirit egy titkos lengyel táborba, ahol a lengyel hatóságok részvételével rendkívüli biztonsági rendelkezések mentén került át Lengyelországba. És mesztelenül és csukjában vallatták, és különböző stressz pozícióban tartották, és azzal fenyegették, hogy az édesanyját fogják kínozni és szexuálisan visszaélni vele. A CIA ügyészének a jelentése alapján konkrétan ezen kényszer módszereket leírták, és pontosan ilyennek volt áldozata Álnásíri Lengyelországban. 2003. június 6-án titokban elszállították Lengyelországból Álnásírit, annak ellenére, hogy továbbra is kényszer fennállt a lehetőség annak, hogy kényszernek, vallatásnak és kínzásnak fogják kitenni. És katonai a bíróság elé állították. Ezen esetek fényében azt persze tudjuk, hogy az Egyesült Államok már-már bevallotta, hogy különböző foglyot titkosan tengeren túl titokban tartottak fogva, és az úgynevezett enhanced interrogation, azaz már-már tehát kínzáshoz hasonlítható módszerekkel vallatták őket, és három igen fontos foglyot a ezen módszerrel vallatták, tehát valóban elég sok információt már az Egyesült Államok hivatalos forrásai is elismerték, úgyhogy én is teljesen egyetértek azzal, hogy akárhogy is hívjuk ezt a tényt, azt mindenképpen el kell ismerni, hogy már vannak olyan dolgok, amelyek nem csak állítólagosak, hanem ténylegesek. A titkos fogvatartási program az egyik ilyen. A Bush elnök 2006. szeptember 6-án nyilvánosan is mindezt beismerte. Valamikor 2003 és 2006 között Anna Síri úr rat egy másik CIA börtönben Romániában tartották fogva. Ezt a tényt megerősítették egy 2011 júniusi Európa tanácsi nyilatkozatban és más nyilvános anyagban is. Julia Hall is emlékeztetett ezen forrásokra. 2011. decemberében a német Associated Press tévéinterjú is megerősíti, hogy pontosan is hol található ez a börtön, ahol Al-Nasirit is fogva tartották. Úgyhogy megint csak megerősíteném, hogy ez az eset nem csak azért fontos, mert jogtalan, titkos fogvatartásról van szó. És nem csak azért, mert kínzásról van szó európai területen, hanem azért is, mert ez köthető az Európa Tanács tagállamainak azon kötelezettségéhez, hogy foglyokat ne szállítsanak olyan helyre, ahol a kínzásnak komoly veszélye fennáll, vagy halálbüntetés veszélye fennáll. Álnásíri ügye, ügyében elmondhatjuk azt, hogy a Guantanamo öbölben katonai bíróság elé állíthatják, ez nem független bíróság, és az ő eljárás módjuk nagymértékben eltér a szövetségi bírósági eljárásoktól, lehetővé teszi az, hogy hallgatólagos bizonyítékokra hivatkozzanak, kikényszerített bizonyítékokra hivatkozzanak, és a 2007-es lezárt eljárás a Guantanamo-i perrel kapcsolatban kimondja, hogy Álnasíri saját maga is beszélt a kínzásáról, és azt mondja, hogy amikor öt évvel ezelőtt letartóztatok, azóta kínoznak engem. Mindez a kihallgatásoknál is így volt. Egyszer így kínoztak, egyszer másként kínoztak. Álnasíri saját leírása a kínzás részleteiről hiányzik a jegyzőkönyvből, de azt kimondja, hogy mielőtt letartóztattak, 10 kilométert tudtam futni. Most 10 percnél tovább sem tudok járni. Egyszerűen ö, teljesen ö, le vagyok ettől bénulva. És Egy további nevetséges aspektusa ezen egyiknek az az, hogy ahogy azt Abu Zabuide kapcsolatban is hallhattuk, minden, amit ők mondanak, arról azt gondolják, hogy ez bizalmas információ, tehát saját maguk még az ügyvédeiken keresztül sem tudnak semmilyen módon nyilvánosan kommunikálni arról, hogy milyen kínzásnak voltak áldozatai. Tehát nagyon sok szinten sértették meg az emberi jogokat. Kínzás, nem megfelelő tárgyalás, nem független bíróság elé állítják őket, és utána elhallgattatják a muzulmánokat, és nem hagyják, hogy a saját történetüket elmondhatják. Az Egyesült Államok ügyészsége eljárást indított al-Nasirival kapcsolatban eh, az állítólagos részvétele miatt eh, a Egyesült Államok elleni támogásokban, de az, hogy eh, ezen vádakat elfogadta egy bíróság, és hogy halálbüntetés is kiróható ezen ügyben, ez azt jelenti, hogy innentől a Guantanamo-i öbölben tartják fogva, és nem csak, hogy a katonai bíróság miatt alapvetően nem igazságos eljárás alá vették, hanem fennáll a lehetősége, hogy halálbüntetés fenyegeti. Így tehát Románia azáltal, hogy lehetővé tette a kiadását ezen területre, megszegte azt az alapvető kötelességét, hogy halálbüntetés fenyegető helyre ne adjon ki egy foglyot. a szerepével kapcsolatban elindult ez az eljárás, és több mint négy éve egyelőre nem léptek ezzel kapcsolatban előre. Az ügyfelem esetével kapcsolatban nincsen semmilyen jel arra, hogy ez előre, hogy előrelépés legyen ezzel kapcsolatban, és komoly kérdéseket vet fel az eljárás hatékonyságával kapcsolatban. 2010 májusában 2011 májusában Annasli nevében az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordultak, és megpróbálták kivizsgálni, hogy ki volt lengyel földön felelős az ő illegális fogvatartásáért, átszállításáért, ki miért volt közvetlenül ö, és miért kínozták meg. Az Európai Bíróság felhívta a lengyel kormány arra, hogy azonnal minden rendelkezésére álló adatot Álnasi ügyében szolgáltasson ki, és szüntesse meg vele szemben a halál büntetés lebegtetését. És diplomáciai garanciákat kért az USA-tól is erre. Nos, ez a két eset mit mond el, mi a tanulsága az Európai Parlament számára? Az Európai Unióról szóló szerződés alapján az Uniót a, az emberi méltóságra, a szabadságra, demokráciára és a jogállamiságra és az emberi jogok tiszteletére építették föl. Macedónia ebben az álmasli esetben egyértelműen összeegyeztethetetlen az európai jogi és emberi jogi és jogállamisági követelményekkel, és Macedónia EU-hoz való csatlakozása kapcsán felszólítjuk az Európai Parlamentet, hogy ezt az ügyet Macedónia kapcsán vizsgálja ki. Lengyelország és Románia esetében azáltal, hogy ők titkos CIA börtönöket működtetek, ők is aláássák az európai alapértékeket. Felszólítjuk az Európai Parlamentet, hogy szólítsa fel ezt a két tagállamot, hogy ö, vizsgálják ki teljes körűen ö, hozzájárulásukat a CIA műveletekhez, és garantálják, hogy Álnásvi úr ne legyen a halálbüntetés fenyegetésének kitéve. Továbbá a CIA ügyletekkel kapcsolatban egyéb európai országok is felelősek, rendszerszerű módon működtek egyet, és nagyon sok egyén kapcsán felelősek. Az Európai Parlamentnek itt a lehetősége arra, hogy vezető szerepet játszon abban, hogy ezt az elszámoltathatóságot kikényszerítse, és az USA-nak is megmutassa, hogy Európa különbözik, Európa más. Az Egyesült Államok <clears throat> ö, katasztrofálisan járt el ezekben az ügyekben, és Európa képes arra, hogy ennél ö, normálisan, jogszerűbben járjon el, különös tekintettel arra, hogy nagyon sok európai ország részt vett ezekben a bűncselekményekben, az Európai Parlamentnek kötelessége kimondani, hogy kollektív felelősséget vál, kell, hogy vállaljon Európa ezekért az ügyökért. Nem lehet egy európai országot sem, az USA nem pécészet ki egy európai országot sem, hiszen itt nagyon sok ország benne van a sárban. Ha az Európai Uniónak valóban komolyak a saját értékei, akkor így kell eljárnia. Köszönöm szépen! We thank you, Mrs. Singh. Köszönöm szépen, Singh asszony, köszönöm a három előadónknak az előadásokat. Ö, most ismét sokan jelentkeztek szóra ebben a második körben, ugyanakkor kevés az időnk. Azt javaslom ezért, hogy a következőképpen járjunk el. Egyes kormányképviselők is itt vannak a körünkben, jóval kevesebben, mint reméltük. Lemondták részvételüket, ezért nekem elnökként majd meg kell osztanom a kollégákkal azt, hogy ki és miért mondta ezt le. Ezt röviden fogom megtenni, és utána pedig rátérünk a kérdésekre, válaszokra a második körben és a három előadónk megpróbál majd ezekre válaszolni, és közben nem felejtjük el, hogy 12 órakor szavaznunk is kell, Nos, ahogy mondtam, öten, öt ö, előadót kértünk föl, hogy még legyenek itt. Dánia, Lengyelország, Litvánia, Románia és az Egyesült Királyság szakembereit kértük föl az ottani igazságszolgáltatási szervektől, és elmondanám, mit válaszoltak. Andrei Szeremet úr, aki Lengyelország főügyésze, ő megköszönte a meghívást, és azért nincs itt, illetve hát elmondta, hogy miért nincs itt, hangsúlyozni szeretné, hogy a bizonyítékok, amelyeket feltártak az eljárás során 2011 március óta a köztisztviselők részvét, lefekvőtára tekintetében az állítólagos CIA fogói fogvatartási ügyletek miatt mind ilyen, minden ilyen bizonyíték titkos. Idézek tőle. Az a bizonyíték, azok a bizonyítékok, amelyeket a, a megvádoltak, elmondtak, valamennyien szigorúan titkosak, és hatájuk, metodikájuk, eljárásai tekintetében is lehetetlen róluk bármit elmondani. Ha magánszemélyek is bármi kiszivárogtatnának, akkor büntető jogi felelősségük aktiválódik. Más állami hivataloknak is tilos erről a témáról bármit kiszolgáltatniuk. Az előzetes eljárások a legsúlyosabb ügyekben azonban zajlanak, Krakóban folyik az eljárás koordinációja, és minden jogi eszköz, amely ö, felhasználtunk, az eljárás lezárása után nyilvánossá válik, de csak korlátozottan, az szerint, hogy a lengyel törvény erről hogyan ö, ö, nyilatkozik. Winkler úr, Thomas Winkler, aki a Dán külügyminisztérium illetékes szakembere, és most New Yorkban van hivatalos úton, ezért nem tudott eljönni, azt írja, hogy ö, ö, ő tulajdonképpen itt kéne, hogy legyen, vagy itt lehetne, de hivatalosan a Dán International Studies intézmény foglalkozik ezekkel a CIA ügyekkel a Feröeri szigeteken és Dán területen, tehát hivatalból ők lennének felelősek. Tilvaro Roman Melanescu, aki a román szená, szenátus tagja, válaszában, ő egyben egyébként a, a, a románi szenátus biztonságpolitikai ügyekért felelős bizottságának elnöke, azról tájékoztatja a Libe bizottságot, hogy mandátuma megszűnt, és az új bizottsági elnök maga Nikolaj urat nevezi meg helyette illetékesnek a, abban, hogy eljöjjön hozzánk. Sir Peter Gibson úr hivatala, aki a fogvatartottak ügyének kivizsgálásáért felelős hivatalos, hivatal vezetője, sajnálatosnak tartja, hogy nem tudott eljönni, de még idén megígérte, hogy miután a londoni Metropolitan Police vizsgálata is lezárult a két líbiai személy esetében, az állítólagos kínzásokról meg fog nyilvánulni. Aridas Aluskas úr, aki a Litván Parlamenti mm, Védelmi Bizottság elnöke, és arról tájékoztatott, hogy más elfoglaltsága van, de idézek tőle, a CIA Fogvatartása körülményeinek vizsgálata a jelenleg elérhető adatok alapján alaptalan, nem volt senki, akit illegálisan tartottak a köztársaságban, és a bizottság nem tudta megállapítani ennek a tényét. Ezeket a leveleket csatoltam a mai bizottsági ülés dokumentumaihoz. Nem is kommentálnám őket. Most pedig megnyitom a vitát, a kérdések-válaszok körét. Weber asszony kap először szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm még egyszer, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek, ellátogattak hozzánk. Két nagyon rövid megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Egy általános megjegyzés. Önöket hallgatva, miközben leírták a helyzetet, azokat a nehézségeket, amelyekkel amelyek szembenéztek a vizsgálat során, és elmagyarázták. Elnök úr elmagyarázta, hogy az állami vezetők miért nem tudtak ma részt venni ezen a meghallgatáson mind azt a benyomást kelt bennem, hogy ez Kafkánál is kafkaibb, elképesztő. Mint hogyha nem e világból való lenne. Mint ha nem is itt élnénk Európa közepén. Hazám a Romániával kapcsolatos a második megjegyzésem, ahol évek óta keringenek a vádak, de ahol sajnálatos módon nincs igazi vizsgálat, nem folyik alapos vizsgálat. A parlament egy bizonyos ponton valamiféle vizsgálatot végzett, de hát korlátozott volt a hatásköre, a lehetőségei, de számomra nem a kormány és az állami tagadás jelenti az igazi problémát, hanem a társadalom, társadalmi érdeklődés hiánya. Hiszen az én hazámban, nem úgy, mint Lengyelországban, semmiféle civil szervezet, emberjogi civil szervezet nem foglalkozik az igazság kiderítésével. Senki sem vizsgálja ezt az egész ügyet. Ezért nincsen fajta nyomás a hatóságokon, a szerveken, mint például Lengyelországban, hogy hivatalos vizsgálatot indítsanak. Mert meggyőződésem az is, hogy az ügyészek, az ügyészség feladata, hogy ezeket a kéréseket kivizsgálja. Mert nekik vannak a parlament vizsgálóbizottságon kívül is más vizsgálati lehetőségeik. Most pedig következik a kérdésem. Kár, hogy John Götz nem lehet itt. Láttam a dokumentumfilmet, egy kérdéset szerettem volna feltenni. Szingasszonyhoz fordulok, a forrásait nem kell felfednie, de remélem válaszolhat majd, amikor azt kérdezem öntől, hogy az a bizonyos építmény, épület, amelyről kiderült, hogy az ilyen kihallgatások helyszíne volt, a országon belüli, vagy országon kívüli forrásokból tudja ezt, ez lenne az egyetlen kérdésem. Thank you! Köszönjük! jó úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Megvárom, hogy mindenki felteszi a fejhallgatóját, mert portugálul beszélek. Sophie Netfeld beszélt eh, arról, hogy csend övezi ezt az ügyet, aki a Szadhok bizottságban annak idején dolgozott, jól emlékszik erre a a fajta csendre. Sarah Latford és a többiek, Mitrokopoulos úr, az előadó, Claudio Fava, mind-mind, Cecilia Malmström, sorolhatnám még, a, aki egyébként az Európai Bizottság tagjaként is folytatta a munkáját. Nagyon jó volt a munka e, légköre, de úgy éreztük, hogy a tagállamok részéről csak csend, csak hallgatás övezi ezt a kérdést. Jó volt hallani a mai előadóinktól ezt a sok érdekes dolgot, és meglepődve hallgattam, főként Lengyelországgal kapcsolatban ezeket az információkat, hiszen annak idején a küldöttségünk járt Lengyelországban, és azt tapasztaltuk, hogy Lengyelország volt az egyetlen ország, ahol minden állami szerv elutasította a velünk való együttműködést. Amerikában, Washingtonban az amerikai szervekkel könnyebb volt a párbeszéd, meglepő módon, mint egyes európai országokkal. Tehát egy borzasztó csend, borzasztó hallgatás az, amiről beszámolhatunk Európában ezt az ügyet illetően, ezen kell valahogy segítenünk. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma ezen a meghallgatáson, ugyanakkor az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadott első dokumentum 2007-ből datálódik, 5 évvel ezelőttről, amikor az úgy döntöttünk, hogy ezt figyelemmel követjük majd ezt a témát. López Aguilárnak küldtem is egy levelet, kértem ezt a falapot 2010. decemberében, és ez a folyamat most indul, most folytatódik, azért, mert az intézmény malmai lassan őrülnek, itt a parlamentben is volt valami, ami megakasztotta a dolgok kerekét, a dolgok menetét. Hálás vagyok Ellen Flottnak, az előadónknak, csak sok sikert tudok kívánni a munkájához. Emberi jogi tapasztalata eh, megkérdőjelezhetetlen, igen imponáló eh, ez irányú tapasztalata, ezért hiszem, hogy rászorul segítségemre, de mégis azt felajánlom. Ugyanakkor azt kérem Ellentől, hogy ne csak a tényekre koncentráljon. Persze fontosak az új tények és az új információk, hiszen ettől leszünk hitelesek. Amikor eh, nekilátunk ennek a munkának, sokan mondták, hogy ez az egész alaptalan kitaláció volt, ezekről a jogellenes és elhúzott emberekről eh, beszélni nem több, mint puszta kitaláció. 2006. decemberében azonban George Bush is beismerte, hogy ilyen dolgok történtek, hogy embereket eh, kínoztak, kényszerre alattak, és ez megmutatta, hogy eh, igazunk volt, és eh, befogta a hitetlenkedők száját is, George Bush szájából jövő beismerés, azt hiszem, hogy minden elékesebben beszél. Mindannyian tudjuk, hogy mi történt, ha, még ha nem is tudjuk a pontos mikéntjét, volt kényszer, volt kényszervallatás ellen még egyszer mondom, fontosak az tények, az új adatok, ugyanakkor az is ugyanolyan fontos, hogy a tagállamoknak szegezzük a kellemetlen kérdést, hogy milyen mértékben hajtották végre az Európai Parlament ajánlásait, ugyanis tettünk ajánlásokat, például a titkos szolgálatok felülvizsgálatát illetően a légiforgalom, a járatok figyelemelkövetése, elkövetése felügyelete terén. Kérdés tehát, hogy ezeket milyen mértékben hajtották végre. Van egy ENSZ egyezményük is, a kínzás ellenes egyezmény. Jó, kíváncsi lennék, hogy ezeket milyen mértékben tartották tiszteletben, hiszen a Bush kormány gyakorlatilag a kényszerolatással bőven kimerítette a kínzás tényállását, ugyanakkor González ügyész úr azt mondta, hogy ez nem volt kínzás, ezért olyan fontos, hogy az Európai Parlament akkori régi ajánlásaihoz ragaszkodjunk, és ezt a konkrét kérdést szegezzük neki a tagállamoknak. Mit tettek, kedves tagállamok, mit történt az önök házatáján annak érdekében, hogy ezen ajánlásokat végrehajtsák, hogyha semmi, akkor ez kerüljön be a jelentésbe. Köszönjük, Koelyó úr! És többiek, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy elég nagy késésben vagyunk, meg délben szavaznunk kell, délben szavaznunk kell. És akik ide jönnek szavazni délben, azok nem lesznek csendben. Az utolsó pillanatban érkezik mindenki szavazni, hogyha nem a megfelelő időben szavazunk, az senkinek se jó, ezért kérem segítsenek nekem, csúszásban vagyunk. Kérem, hogy mindenki két mondatra próbálja eh, két mondatra próbáljon szorítkozni. És még ellen Flottnak és Szeralatföldnek is le, le kell zárni a vitát. Anna Gomes a következő. Ó, köszönöm elnök úr, köszönöm a meghívottaknak. Roppant érdekes, fontos dolgokat mondtak. Távirati stílusban mondanék pár szót. A jelentés címe valami olyasmi kellene, hogy legyen, hogy titkos amerikai katonai fogvatartások és foglyok szállítása, hiszen nem csak repülővel, hanem hajóval és mással is, nem csak a CIA volt, hanem az amerikai hadsereg is, és így tovább. Mi a bizonyíték? Felmerült a kérdés. Bizonyíték? Hát vannak áldozatok. Abu Zubaidat még mindig Guantanamo-ban tartják fogságban. Itt vannak az áldozatok, ennél ékesebben semmi sem beszél bizonyítékként. Ahogy az Koelyó úr is mondta, roppant kényes kérdéssel van dolgunk. Ezért van ilyen ellenállás még ezen parlamenten belül is. Pinyor úr is ennek volt az áldozata, mert kiállt az emberi jogok mellett, kiállt az emberi jogokért. Ez a fajta ellenállás minden politikai frakcióban megtalálható, még a sajátunkban is. Pinyon úr frakciójában is. Mert ez a parlament leg a politikai felelősök csúcsáig elér az Európai Unió politikai rendszerének és a tagállamok politikai rendszerének a legcsúcsáig elér ez a fajta ellenállás. Litvániában lesz misszió, szervezésre kerül egy kiküldetés, remélhetőleg Lengyelország és Románia is sorra kerül. Fontos, hogy ezekre az országokra koncentráljunk, mert ezen e, ügyeket ki kell vizsgálni, és ez ha megteszük egy-két ország esetében, ez a többi országban is következményekkel jár majd. Ezért nagyon fontos, hogy követeljük a politikusokat, a döntéshozókat, az akkor titkosszolgált vezetőket és minisztériumokat, hogy mit, hogyan tettek. Amikor Portugáliában jártunk, a bizottságunk azt kérdezte, hogy a védelmi eh, miniszter, aki egyébként most a portugál külügyminiszter, hogy tárgyaljon velünk, és nem volt hajlandó velünk találkozni. A titkosszolgálati vezetőkkel is találkozni akartunk, és ők sem kaptak engedélyt arra, hogy beszéljenek velünk. Végezetül régi trükk ügyészt váltani. Portugália esetében is pontosan ez történt, másik ügyészhez utalták a vizsgálatot, az ügyet, a nyomozást. Az emberi jogokért küzdő lengyelek tiszteletéről kell beszélni, nem arról, hogy Lengyelországot magát kell tiszteletben tartani. Nem amerikai ellenesek vagyunk, nem pontosan azért állunk ki, amiről Amerika is szól, a jogállamiság és az emberi jogok. Ezek olyan elvek, amelyek Amerikát is Amerikává teszik. Köszönjük, Potravski úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az emberi jogok és a polgári szabadságjogok valóban roppant fontosak és ezért nagyon jó, hogy a mi szakbizottságunk foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Itt a titkosszolgálatról van azonban szó, amelyek azokat védik, akik terroristák célpontjai. Ezért Amrit Singhhez fordulok, aki az El Masri és, El és Al Nashiri hárról beszélt, ugyanarról beszélünk, aki 2006-ban Coelho uh, itt volt az Európai Parlamentben. Coelho úrral én voltam a koordinátora ennek az adhok bizottságnak, vagy ideiglenes bizottságnak. Ugyanarról beszélő szemlélünk, aki itt járt 2006-ban. Coelho úr El Masri-ról beszélünk, arról az El Masriról, aki 2006-ban vendégünk volt. Ez egy német ügy volt, egy német állampolgár. És beismerte, hogy egy olyan szervezethez tartozott, amelyre a terrorista szervezetek listáján szerepelt, és ugyanez az Hemmé megerősítette azt, hogy valóban fegyvereket viselt, illetve hogy a szervezetének is voltak fegyverei. Ugyanarról az Elmaszról beszélünk, aki Németországból a Balkára távozott, és állítólag turistaként tette ezt és aztán a felesége eh, el sem fordult, amikor hat hónapig nem fordult, eh, nem, nem került elő. Ugyanerről a szeméről beszélünk? Hogyha igen, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy vannak-e új fejlemények, változott-e bármi, vagy ha nem, akkor felhívnám mindenkinek a figyelmét arra a tényre, hogy nem érdemes az egyes eseteket vizsgálni, hiszen vannak itt e, problémás e, kérdések. Hogyha ugyanarról a személyről beszélünk, aki 2006-ban az Európai Parlament e, vendége volt, érdemes e, minden részletet e, nyilvánosságra hozni, például a terrorizmus elleni harcra vonatkozóan, hiszen itt emberek életeit védjük, emberek életeit mentjük meg, amikor a terroristák ellen harcolunk, és vannak ilyen kétes ügyek, amelyek eh, miatt nyilvánosságra hozunk rengeteg információt, és ezzel azok jogait sértjük, akiket védeni kellene a terrorizmus ellen. Az Európai Parlament eh, adhok bizottsága hozott eh, egy jelentést, és ez is kimondta, hogy nem mondhatok egyértelműen, hogy Lengyelországban valóban illegálisan fogva tartottak embereket. Enciu úr, most ön következik, kérem segítsen nekem csak röviden, mert még válaszra is szót kell adnom. La ceea ce s-a spus mai devreme de către colegii mei sunt în mare măsură de acord cu tot ce s-a spus. <clears throat> Csak azt tudom elismételni, amit már korábban is mondtam. Csak egy rövid megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Romániában volt vizsgálat, és a parlament és a független sajtó foglalkozott is ezzel, és a vizsgálat nem tudott semmit sem egyértelműen leszögezni, csak feltételezéseket tudott megállapítani. Hogyan lehet ez alapján leszögezni, hogy Romániában emberi jogokat sértettünk meg, hogy voltak konkrétan illegális börtönök. Milyen bizonyítékot tudnak önök felhozni, ha ez a vizsgálóbizottság nem tudott ilyeneket megtalálni? Kérem, ha bárki válaszolni szeretné, ezt röviden tegye, mert mindenkit szeretném, hogyha válaszolhatna, de kérem, hogy ezt röviden tegye, mert uh, utána mindenképpen szorít az idő, 12-kor szavaznunk kell. Jacobson asszony. I see. Now, Mr. Bodnar, you would... Bodnar úr? szeretném az előadásomat kiegészíteni egy komoly tényel. Kérem, maradjanak csendben, akik a teremben vannak, mondja az elnök. A mai Gazeta Viborcsa cikkben volt egy fontos információ, annak a lehetősége, hogy vádat emeljenek a szerzők szerint azért volt, állt fenn, mert a hírközlési ügynökség az összes dokumentumot a CIA együttműködése vonatkozóan átadták a lengyel ügyészségnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy az emberi jogokat, ahogy azt az Európai Emberi Jogi Egyezmény védi és a lengyel alkotmány is, például a kínzás tiltása és az embertelen bánásmód tiltása abszolút jog, nem lehet bizonyos embereket kivonni ezen garanciák alól. Azt gondolom, hogy a lengyel államban is ezt kell alapként venni, bármi Lengyelországban történik, erre az vonatkozzon. Hogyha az Európai Parlament újabb delegációt indít Lengyelországba, akkor Időközben nagyon sok bizonyíték derült ki arra vonatkozóan, hogy Lengyelországban volt ilyen titkos CIA börtön, és az Európai Parlament erre fényderít. Köszönöm. Szingerszony, szeretne még reagálni röviden? Ami Halid Almasri-re vonatkozó kérdést illeti, német állampolgár ide eljött valóban. Azt gondolom, hogy a, ön a tényeket helytelenül idézte, nem Romániában vagy Lengyelországban tartották fogva, hanem Macedóniában, és utána CIA fogolyként került tovább. Minden szervezetnek kötelessége, hogy az egyéni eseteket felderítse, hogyha bárkit önök közül elfognak, elvisznek egy titkos afgán börtönbe, és ott megkínoznak, és semmilyen kapcsolatot nem tarthat az ügyvédjével vagy a családjával, akkor ön azt gondolja, hogy jó lenne, hogyha ezt nem csak az Európai Parlament, hanem az érintett országok ügyészségei is ö, alaposan kivizsgálnák. Almasiri úr ellen semmilyen ö, büntetőjogi pert vádat nem indítottak. A német kormány nyilvánosan kimondta, hogy hibából tartották fogva. Ezt a német kancellár egy sajtókonferencián elmondta a Condoleezza rice való találkozója után, úgyhogy ezen feltételezések teljesen ö, hibásak, itt egy ártatlan szeméről van szó. Ami a román vizsgálatot illeti, ez nem kielégítő az, emberi, az Európai Bíróság joggyakorlata alapján ezen ügyekkel kapcsolatban. Azt kérjük, hogy büntetőjogi vizsgálatot indítsanak, és a büntetőjogi felelősségét felállítsák az érintett személyeknek és a jogsértésekkel kapcsolatban és hivatkoznék Dick Marty jelentéseire 2006-ban és 2007-ben, amely egyértelműen kimondja, hogy Romániában volt egy ilyen titkos CIA börtön. És az Európa Tanács nyilatkozata is kimondta, hogy Romániában tartották fogva az ügyfelemet, és több, hely, több forrásból kiderül mindez. És ami azt a kérdést illeti, hogy a forrásaim honnan jönnek. Sajnos nem tudok konkrét forrásokat most megnevezni, és azt, hogy melyik országból származtak ezen források, de azt tudom mondani, hogy több országból is származott ilyen jellegű információ. Lotford asszonynak adom meg a szót végső megjegyzésként a saját kezdeményezős vélemény előadójának adom meg tehát a szót az AFET bizottságból ezzel jelentéssel kapcsolatban, amelyet a Libe Bizottság most fogadott el. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, <clears throat> ahogy ön is. Ö, mondta, nem voltam itt az első részén a meghallgatásnak, de fel szeretném hívni az NGO-k és az újságírók figyelmét, akik most is jelen vannak, hogy eddig is fontos szerepet játszottak az igazság feltárásában. Én a parlament Guantanamo-i munkacsoportjának előadójaként 2003 ö, óta foglalkozom ezzel a kérdéssel, az ideiglenes bizottságnak alelnöke voltam, és nagyon sokat köszönhetünk a sajtónak. Örülök annak is, hogy Ellen Flótral együttműködhettem, ő is kivel a munkát végzett, és sajnálatosnak tartom, hogy az amerikai külügyminisztérium ö, konzisztens felkéréseink ellenére nem reagált. Én a, a, az amerikai szövetségi bíróság elnökének ezt el fogom mondani, találkoztam is vele Washingtonban nem régiben, annyit tudunk egyelőre, hogy az EU gyakorlatilag megbukott eh, a tekintetben, hogy felelősségét eh, eh, vállalná. Zsilda Krakow múlt héten egy cikket jelentetett meg más szerzőkkel egyetemben a European Voice-ban, amelyben leszögezi, hogy az Európai Unió kiváló a működik szerinte a terrorizmus elleni küzdelemben az emberi jogok területén is ironikus lenne, hogyha most a Strasburgi Európai Jog, Emberi Jogi Bíróság elnézést, Latvad Itt parlamenti meghallgatás zajlik. Kérem azokat, akik ott vannak hátul, maradjanak csendben. Valaki most előadást tart éppen. Övé a szó. Tessenek csendben maradni. Köszönöm. Tehát annyit akartam elmondani, hogy irónia lenne, hogyha a Strasburgi Bíróság, amely ugye az EU tagállamokat köteles megvizsgálni most, is gyengén jönni ebből az ügyből. Az EU-nak most fel kell lépni, ha az USA képtelen, ebben teljesen egyetértünk, és az emberi jogi albizottságban is foglalkozunk azzal, hogy mit kell konkrétan tenni annak érdekében, hogy az USA-ban is történjen valami. Az EU-USA delegáció elnökével kapcsolatban állok. Saskovszki úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy ha, ha Almasri úr a szemben vannak hiteles bizonyítékok, és állítólag ő tényleg terrorista, akkor tessenek őt megvádolni az európai joggal összhangban és nem titokban fogva tartani. Köszönjük. Flotrasszonynak adom meg a szót, hogy összefoglalja mai délelőtt tanulságot. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan látván az időt és a helyzetet. Először is köszönet minden előadónak. Úgy gondolom, hogy ma a mi elképzeléseinkre és a mi munkánkhoz kiegészítésként azt az alapot adták, hogy itt nem csak régi tényekről beszélünk, nem csak a történelemkönyvekről beszélünk, hanem egy nagyon is aktuális kérdésről, hiszen ezen vizsgálatok folynak, hiszen az áldozatok a mai napig is el nem ismert áldozatok, és még kevésbé mondható el az, hogy ezen áldozatok jogorvoslatot kaptak az ellenük vétett jogsértésekkel kapcsolatban. az előadóink alapján elmondhatjuk, hogy Lengyelországgal részletesen foglalkoztunk, azért is, mert ma aktuális volt ez a kérdés, de ettől még nem szabad megfeledkezni a többi országról, Romániáról. Romániával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy meghívtunk egy újságírót, aki rendkívül érdekes beszámolót adott a román börtönökről, fogvatartási helyekről, még akkor is, hogyha a román társadalomban kevesebb az ezzel kapcsolatos érdeklődés, az APADOK szervezet például, amelyel korábban is együttműködtünk, és akit meg fogunk hívni ide a parlamentbe, létezik, és ők foglalkoznak azzal, hogy megpróbáljanak fényderíteni ezen eseményekre, hogy azt Weber asszony kért. Kollégáink és Coelho úr kiemelte, hogy nem fogunk mi magunk vizsgálatot végezni, és teljesen igaz, ezt ki kell mondanunk egyértelműen, mi nem vagyunk, mint ahogy Coelho úr sem, vizsgálati bizottságnak az elnökei vagyunk, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelynek a célja, hogy az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket ismét útjára indítsuk. És megnézzük, hogy milyen akadályok vannak az igazság útjában. Az európai polgároknak szüksége van az igazságra, az Európai Unió hitele, a mi terrorizmus ellenes küzdelmünk hatékonysága szempontjából is fontos ez. És azt gondolom, hogy itt elhangzott, hogy az Egyesült Államokban és a világ más részein is nagyon sokat várnak az Európai Uniótól. Azt várják, hogy ő legyen az úttörő az igazság keresésében. Ezt várjuk, ezt szeretnénk minnyáján, kedves kollégáink, és köszönjük a részvételüket, a hozzászólásokat, és hogy ilyen figyelmesen hallgatták ezt az egész délelőtti programot. Azt gondolom, hogy ez alapján jó munkát várhatunk a véleménye kapcsolatban. Reméljük, hogy az elvárásoknak megfelelünk. Köszönöm. Köszönöm, Flotrasszony, a záró megjegyzéseit a délelőtti üléssel kapcsolatban és köszönet az összes előadónak a három panelben, a LIBE bizottság ülési résztvevőknek köszönetet szeretnék mondani. Számítunk arra, hogy ők számunkra ihletet nyújtanak majd a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban, amelyet Flotra asszony előadóként fog vezetni, és a Ludford asszony előad, előadóként pedig az AFET bizottságban fog ezzel a jelentéssel foglalkozni. Ezen meghallgatásnak április 12-én lesz folytatása. DROA a bizottságban. Most, mivel éppen időben sikerült ezt lezárni, kérem mindenki figyelmét, Kérem a figyelmüket. Mert elkezdjük a szavazást. Csendet kérek. Szavazás lesz. So some attention is needed here. Tessenek már jobban ide figyelni. Some attention is needed here. So I call for your attention so that we can proceed. Kérem a figyelmüket, hogy elkezdhessük a szavazást. Pontosan, késedelem nélkül. Először is. Itt van mindenkinek a szavazókártyája. Aki nem hozta volna el,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 There is a vote here. Szavazni szeretnénk. Ezért kérem a tagokat, a bizottság tagjait, akiknek itt állandó helyük van és szavazati joguk, foglaljanak a saját helyükön helyet, és ha valaki elfoglalta helyüket, az adját azonnal. Másodszorban. Aki pedig nem szavaz, az menjen ki. Vagy maradjon csendben. Hogy a szavazásra tudjunk koncentrálni. Aki szavazati joggal rendelkezik, remélem, hogy mind akkor most már megtalálta a helyét, és itt van mindenkinek a szavazókártyája is. Mert elektronikusan fogjuk ellenőrizni a szavazásokat. Ha ez ö, rendben van, mindenki helyén van és itt a kártyája. Kérdezem, hogy így van-e? Van-e bárkinek közlendője? Akkor elkezdjük a szavazást. 9-es pont. Az USA és az Európai Unió közötti megállapodás a PNR uh, utasadatokról az USA külügyminisztériumával és belügyminisztériumával. Témában Sophie Intfeld asszony ennek az előadója. Itt az egész ajánlás tervezetet egyben kell, hogy megszavazzuk, amely egy tanácsi határozat tervezettel kapcsolatos. Tisztázni szeretném, hogy hogyan fogunk szavazni. erről a ajánlás tervezetről, amelyet Infeld asszony jegyez, ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy az Ausztráliával megkötött PNR egyezményhez hasonlóan fogjunk eljárni. Ha megszavazzák ezt az ajánlástervezetet, ez egyben azt is jelenti, hogy nem adják hozzájárulásukat a tanács által megkötött egyezményhez. Aki ellene szavaz, aki ellene akar szavazni a megállapodásnak, annak most itt igennel kell szavaznia az ajánlás tervezetről. Aki egyetért a megállapodással, az nemmel kell, hogy most szavazzon. Aki most nemmel szavaz, az egyetért a megállapodással. Nagyon figyeljünk, senki ne értse félre a dolgot. Ha bárki most még meg akar szólalni, akkor lehet, de úgy látom nincsen igény, úgyhogy most szavazunk. Ki támogatja az ajánlás tervezetet és ellenzi az egyezményt? rosszul tettem fel a kérdést. Mindenki géppel szavazzon. De nekem nem működik a szavazógépen, mondja az elnök. Egyfelől egy szavazattal több van, másfelől az elnök gépe nem működik. Let me see. No, not this one. And now, now. Now it's okay. Now it's okay. Now it's okay. There were two SD too many and... Két SD szavazattal több volt, és az ALDE most már rendben van, az ALDE... De még mindig egyel több S és D frakció szavazat van. Valaki vonja vissza a szavazatát. Most már jó. Nem, még mindig egyel több szocialista szavazatunk van. Ki az a többlet? Ki az, aki egyel többet szavazott? Lehet, hogy én. Okay. One has to be discarded. Egy szavazatot vissza kell vonni. Jó, akkor most kolléga úr vállalta. Még mindig gond van? Még mindig egyel több van? Már egy ember visszavonta a szavazatát. There is still one. Shall we repeat or something? No. Yeah. Ismételje meg a szavaztatást, és másodszorra jó lesz? Akkor megismételjük a szavazást, nem állapítok meg egyelőre semmit. Mindenki figyeljen az SZSD frakcióban, hogy olyan ne szavazzon, akinek nincs joga. Megnyitom a szavazást. Ismét. Most rendben van. Jó. Lezárom a szavazást. 31-en ellenzik, 22-en támogatják az tervezetet Nincs tartózkodás, pontosabban egy tartózkodás van. Okay. The, the, the draft recommendation has not been adopted. Vagyis nem fogadtuk el az állásfoglalás tervezetet, elutasítottuk azt, ugyanakkor Tavaras úrnak nincs itt a kártyája, ő igennel szavaz az állás, ajánlás tervezetre, tehát akkor 23-31 arányban, 31 a nem szavazatok száma, elutasítottuk az ajánlás tervezetet. Következő szavazás jön, kicsit bonyolultabb, mint az előző. Please. We've got a couple of more votes, which are... Kérem, vannak még szavaza, szavaz, van még szavazni valónk, sőt ez még bonyolultabb is. Kérem, kövessenek engem. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása. amely tulajdonképpen a Schengeni határkódex módosításáról szóló rendeletet módosítana, illetve a Schengeni megállapodást végrehajtó egyezményről. Papa Nikolau úr jelentése röviden, akinek nem kell tulajdonképpen hozzászólnia, hogyha nem ragaszkodik hozzá, egyszerűen szavazhatunk. Egyes módosító mellette, ny- bocsánat, nyolcas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtó. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így néhány módosító értelmét veszti, 48-assal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 48-as, megnyitom a szavazást. Now closed. Lezárom a szavazást. 29 24 arányában egy tartózkodással elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös mellette. Ellene tartózkodik, el, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodik, el, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodik, el, elfogadtuk. 10, nem, 51-es mellette, ellene, tartózkodik, szerintem nem fogadtuk el. 18-as mellette, ellene tehát tartózkodtak, elfogadtuk. 19-est visszavonták, 52-es erről szavaznunk kell, 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 53-as mellette. Jó, jó, ellenőrizzük. 22-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Now closed. Szavazást lezárom, és megállapítom, hogy elfogadtuk 27-24 arányban, elfogadtuk, igazuk volt. 53-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Bocsánat, nem fogadtuk el. Nyelvboltásod 54 mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 50. Jó, akkor ellenőrizzük elektronikusan a 25-öset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elég nyilvánvaló. Egyértelmű többséggel. 56-ossal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 26-os mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan a 26-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-28 arányban nem fogadtuk el. Jó szoros volt. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 58-as két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 59-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes számúzviselő kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-essel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. El, nem fogadtuk el. Bocsánat, bocsánat, elfogadtuk. Nyelvbotlás volt csak. Elfogadtuk. Persze, hogy elfogadtuk. Nem kell ellenőrizni. Nyelvbotlás volt. 30-as mellette. Ellene. tartózkodunk, nem fogadtuk el. Na jó, akkor elnőrzik a 30-ast. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Oh, the vote is closed. 27 against 29 rejected. 27-29 arányban nem fogadtuk el. 31-es. Mellette. Ellene. Elfogadtuk 32-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk 33-es. Mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 33-ast ellenőrizzük elektronikusan, megütöm a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-30 arányban elvetettük, 34-essel folytatjuk. Mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. És ugrunk tovább a 35-ösre. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 36-os. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el. 67-est visszavonta, beterjesztője 68-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 69-est visszavonták, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-esre ugrunk tovább, mellette ellene tartózkodik, jó, ellenőrizik elektronikusan a 37-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 36-20 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. 38-assal folytatjuk. Mellette. Ellen. Tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. Hetven négyesről kell szavaznunk, 74-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 76-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 76-ost. Open. Now closed. 29 against 29-27 arányban elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 77-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 78-as, mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan 78-ast. Now closed. 29 against... 29-27 arányban elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 80-as mellette ellene tartózkodik. Megint csak ellenőrizzük. 80-as. Bezárom a szavazást. 28-28. Azaz nem fogadtuk el. Ja igen, igen. Tavares úr készfeltartással? Igen, számít ez a szavazat, ugye? 41-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Egyes preambulum bekezdés 43-as módosító mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. Egyes számot viselő módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Elfogadtuk. 44-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös. Négyes értelmét vesztette, ezért ötösre úrunk tovább. Mellette Ellen tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette Ellen tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. És hetes egy nyelvi módosító, erről nem kell szavaznunk. Így tehát az így módosított szöveg egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-3 arányban két tartózkodással elfogadtuk. We thank Mr. Papa Nicola. Köszönjük Papa Nicola úrnak következik a harmadik szavazás, ami szintén bonyolult. Bonyolult és hosszú. Miről is szavazunk itt? Az információs rendszerek elleni támadások és a 2005 per 222 per 1B tanácsi határozat hatályon kívül helyezése. Oh. Please, please, please, please. I beg your attention. Kérem szépen, figyeljenek ide. Próbáljuk ezt időben lezárni. Ez azt jelenti, hogy a délelőtt ülésünket 12.30-ra le kellene zárni. Bonyolult szavazás vár ránk, úgyhogy kérem, Monika Holmeyer előadóként szeretne hozzászólni? Ah. Nem. Nincsen szüksége erre. Köszönjük! Köszönjük Holmájer asszony, hogy ennyire nagyvonalú velünk, és nem mondja el a megjegyzéseit, a bevezető megjegyzéseit a szavazás előtt. Akkor kezdjük is a szavazást. 14-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 75-ös okafogyottá vált, a 76-os is, tehát 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-est visszavonták, a többi okafogyott, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, néhány okafogyottá vált, 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, néhány okafogyottá vált, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-ast visszavonták, többi okafogyott, 88-as módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 89-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, okafogyott 93-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett, bocsánat, az okafogyott, nem, szavaznunk kell, 23-asról szavaznunk kell mégiscsak, 23-as mellette ellette tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette, nem, az már okafogyott, igen, akkor ez, ez vált okafogyottá. 95-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 19-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 97-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ittre 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ittre 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 okafogyott, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 okafogyott, 100-as is, 101-es és a 102 esre szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 103-as, 104-es okafogyott, 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egész sor okafogyottá vált. A 118-as módosításnál járunk két részben. Első részről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás. A második részt ellenőrizzük, a 118 második része. Szavazzanak, kérem. Lezártam a szavazást. 27 plusz 28 ellene ő is ellene van. Nem, akkor 28-28, tehát elutasítva. 119 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 121 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 122, azt visszavonták. A 122-est visszavolta Vosszúr. 123 itre mellette, itre 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor itt megint egy egész sor okafogyottá vált, és a 32-eshez juttunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a FED 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 127-es szóbeli módosítóval, ez nincs a listámban, a szóbeli módosító. 127-es módosító. Mo- szóbeli módosító Verzsi asszony részéről. Második bekezdés, Ez megvan a listájukban? Igen, az enyémben nincsen benne, elnézést. Tehát 127-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 127-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 31 plusz, 22 ellene, akkor elfogadtuk. 128 mellette, elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, itre 27-es mellette, nem, 28, itre 28-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig preambulumpontok és hivatkozások. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, itre 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kompromisszum, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, sok kiesik, itre négyes, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, itre öt, nem. Elnézést. 38-as, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elnézést, Enci úr, ez az módosítója volt. Itt ötös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Itre hat mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Afet 5 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Afet 6 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Itre 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es, mert az előző Axelvosz részéről az már arra kitértünk, tehát 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosít mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Visszavonták, okafogyottak. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A ötös kompromisszumról már szavaztunk. A 48-asról már szavaztunk. Ittre 12-es, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, Elfed 9, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Itre 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afet 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Erről szavazunk kell. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Okafogyottak, úgyhogy Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, visszavonták, okafogyottak. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy preambulumpontot átugrottunk, Flasikova asszony? 58-as módosító hangzott a teremből. Nem, akkor 9-es kompromisszum mellette. Már előre szavaztunk, bocs, akkor 11-est visszavonták. Okafogyott. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, visszavonták, fogyott. 11-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 13-as kompromisszum. Ez pedig lefedi a továbbiakat, és akkor 71-es következzen, nem. A 70-es módosító, szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 71 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. 71-es. Lezártam a szavazást. 24 mellette, 29 ellen elutasítva. Elnézést. FET 15. Ellene, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 16. FET mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Végül az így módosított szövegről szavazunk. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 mellette, három tartózkodás, egy ellene. Köszönjük, Holmájer asszony. És köszönet a tolmácsoknak is, hogy néhány, percet megajá- néhány perccel megajándékoztak minket. Köszönjük.